Okay, um, I'm looking around to see well. Jó napot kívánok! Szétnézek és megnézem, hogy el tudjuk-e fogadni a napi rendet. Senki nem kiabál, hogy ne fogadjuk el. Nem tudom, hogy tudom -e egyáltalán folytatni a munkát, mert az első napirendi ponthoz nincs, nincsenek itt az árnyék előadók. Az elnöki közleményeket ugyan üres teremben is megtehetem, de én úgy döntöttem, hogy az elnök közleményeit sem fogom üres teremben előadni, ráadásul az első tétel árnyék előadói sincsenek itt. Jean-Paul itt van. Most akkor mit csináljunk? Aludjunk? kérdezi az egyik képviselő. Nincs a néppártól senki, mondja az elnök asszony. I, I do actually normally wait until every... Én egyébként általában megvárom azt, hogy minden frakciónak legyen legalább egy ember, így beleértve a tiedet is, Filip. Már egy harmada itt van a frakcióknak, frakciónknak. Elnök. Nézzük meg, hogy ki van itt akkor. Yes, indeed, yeah. that's okay. Nem, Philippe. Hát okay, right. Well, in that case... Um... Nos, ebben az esetben akkor a kettes napirendi pontot vegyük, a november 4-i és 5-i jegyzőkönyvek elfogadása. Én úgy veszem, hogy ezt elfogadtuk, és kicsit később fogom az elnök közleményeit ismertetni, amikor majd lesznek itt emberek, hogy meghallgassák. Én, ahogy mondtam, nem szeretek üres teremben beszélni, E, és ezzel elérkeztünk a négyes napi rendi ponthoz, ami a nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele. Én vagyok ennek az árnyék előadója, és e, itt most a módosítókról fogunk e, beszélni. Hadd mondjam el, hogy komoly konvergenciák vannak a módosítók között, ami azt jelenti, hogy széles kört lefedő kompromisszumot tudunk kötni egy sor témában. Egyes kompromisszum javaslatokat már az ülés előtt köröztetni fogok. Emellett a 49-es cikk alapján adjuk most a véleményt, nem pedig az 50-es cikk alapján, aminek az a következménye, hogy itt tárgyalási pozícióban vagyunk a, a Júrival. Nézzük akkor tárgyanként először is a a kapcsolatok, az információk közétételének bizonyos küszöb értékei. Vannak, olyanok, am, vannak olyan módosítók, amelyek a küszöb értékeket növelnék, mások csökkentik. Nyilván itt végső esetben majd szavazással fogjuk tudni eldönteni. Eh, vagy pedig külső kompromisszummal, de én azt gondolom, hogy a hatály vonatkozásában óvatosnak kell lennünk, különösen akkor, hogyha azt akarjuk, hogy az bizottsági javaslathoz képest eh, az információ közzététele tágabb kört érítsen, nem, akarunk, nem akarjuk eh, bürokráciával leterhelni a cégeinket, tehát eh, én azt gondolom, hogy itt valami fajta egyensúlyi állapotot kell majd kialakítanunk. Én a forgalmat nézném, nem pedig a munkavállalók számát elsősorban. Különösen a eh, pénzügyi cégeknél van az, hogy nagyon nagy a forgalom, de viszonylag kevés az alkalmazott és ezek a cégek eh, nyilván komoly befolyással rendelkeznek azokban a cégekben, amelyeknek tulajdonrészeiben érdekeltek. Tehát én nyilván megvárom, hogy ki mit gondol erről a kérdésről, és nyilván hozzá kell igazítani a számviterről szóló közelmúltban elfogadott irányelvhez is mindezt. Emellett, hogy mit, mit fedjenek fel a cégek, a, az ellátási láncot, illetve a, a due diligence-re vonatkozó információkat. Szintén egy érdekes kérdés az az, hogy az EU vagy nemzetközi keretek alapján tegyenek-e jelentéseket a cégek. Én az ezzel kapcsolatos módosítókat üdvözlöm. Itt az OECD irányelvek figyelembevételére eh, hivatkoznak a képviselők eh, nemzetközi cégeknél, mivel holnap eh, úgyis itt lesz az OECD főtitkára, akár meg is kérdezhetjük az ő véleményét erről az ügyről. Emellett örülök annak, hogy az országonkénti jelentéstétel minden ágazatban, mint tétel felmerült, az Econnak itt jól hallatszik a hangja, és úgy tűnik, hogy megelőztük a Jurit, és mi mutatjuk az utat, hogy szerintünk merre kell itt elmozdulni. Különösen azért is kell nekünk ezt a témát nyomnunk, mert a bizottság támogat bennünket, és talán a tanács is. Azért óvatosnak kell lennünk, hogy hova tesszük a módosítókat. Én magam újra benyújtottam az enyémet egy másik helyre beillesztve. Vannak olyan módosítók, amelyek az sznd től érkeztek, és itt örömmel fogom meghallgatni majd azt, amit Arlin mondani fog nekünk, különösen a számviteli irányelv fényében mert lehet, hogy a logikus hely az valójában olyan dolgokat nyitna, nyitna fel újra, nyitna ki újra, amelyek, amelyeket a közelmúltban akartunk lezárni a számviteli irányelvvel. Nyilván itt a konszenzuális álláspont az, ami engem érdekel, és megpróbáljuk a legbiztonságosabb, legnagyobb területeket lefedő megoldásokat megtalálni. Én azt szeretném, hogyha országonként jelentéstétel lenne, illetve egy olyan audit színvonal, amely mellett biztonsak lehetünk abban, hogy ennek tényleg van valami értelme védelme. Ami a sokszínűségre vonatkozó, sokszínűségre vonatkozó kötelezettségeket illeti, nos, a cégek a sokszínűséget mozdítsák elő, örülök minden olyan módosítónak, ami ebbe az irányba mutat, és nyilvánvaló, hogy vagy maximalizzuk őket úgy, ahogy vannak, vagy pedig kompromisszumos módosítóba fogjuk őket önteni. Különösen a tőzsdéjegyzett cégek vonatkozásában fontosak a sokszínűséggel kapcsolatos információk, mint más nem pénzügyi információk. Én magam e, eléggé nyitott vagyok a javaslatokra. Ami a e, e, megfelelésre vonatkozó információkat illeti. Itt megint én nyitott vagyok ezekre a kérdésekre, azért oda kell figyelnünk, hogy ezek megindokoltak legyenek, meg kell a cégeknek indokolniuk, hogy miért eh, nem tesznek meg valamit, ami amúgy társadalmilag elvárható, és ezt ne egy eh, sorban tegyék, tehát azt akarjuk elkerülni, hogy ez ne egy ilyen kipipálós gyakorlat legyen a cégek számára. Jean-Paul Gózes egy Safe Harbor klózot nyújtott be, amely eh, azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami óvatosságra kell, hogy incsen bennünket, mert ez a bányászati cégek vonatkozásában a számviteli irányelv alapján eh, gondokat okozhat, különösen, hogyha rosszul van megfogalmazva, mert eh, nagyon komoly kivételeket, eh, kivétel kategóriákat állíthat fel, és gyakorlatilag a transzparencia ellen hathat. A bizottság E, információ közzététellel kapcsolatos útmutatása e, ebben a vonatkozásban fontos lehet, különösen akkor, hogyha a jogszabály hatályba lépése után gyorsan lépni tud a bizottság. A CRD 4-nél azt mondtuk, hogy a közzétételeket akkor elindítjuk, illetve kezdeményezzük, és amennyiben egyes területeken a közzétételtől tartózkodni kell, akkor a közzététel az valójában megejthető a hatóságok felé is, itt most az adóhatóságra gondolunk, de mindig abból kell kiindulnunk, hogy az információ nyilvános kell, hogy legyen, és hogyha bármilyen oknál fogva ez alól kivételt akarunk teremteni, akkor az legyen igazolható és minimális, nem pedig egy nagyon könnyen megtalálható kiskapu. Ezzel kapcsolatban tehát akkor szerintem érdemes kérdésekkel fordulnunk az OECD főtitkárához. Ami a bizottsági delegált aktusokat illeti a minimális indikátorok jelzőszámok vonatkozásában, én Filip várom a magyarázatodat, mert nem teljesen értem, hogy miért akarnál további jogköröket adni az Európai Bizottságnak, és nem pedig az európai nemzetközi kontextusba akarod mindezt becsatornázni, de ez biztos majd elmagyarázod nekünk. Emellett Eh, vannak eh, olyanok, akik eh, németek leginkább, akiknek a javaslat bizonyos elemei nem tetszenek. Itt is megint javaslatokat szeretnék kérni. Nyilván a cégekkel kapcsolatos átláthatóság Németországban egy fájó pont. Mindig felmerül ez a kérdés, gyakran előfordul az, hogy a cégek izomból csökkentik az átláthatóságot. Engem nyilván ez legalább annyira aggaszt, és annyira nem tetszik nekem, mint hogy esetleg a németeknek nem tetszik a brit pénzügyi szolgáltatóknak a hozzáállása bizonyos dolgokhoz. Szerintem mind a két területen lépni kell. Most akkor én megadom a szót az árnyék előadóknak, és először is Jean-Paul Gozesnek. Köszönöm, elnök asszony sajnálom, hogy eh, későn érkeztem. Egy dologra térnék ki, az én módosítóm, amelyről ön is beszélt, mert eh, én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy elmérgeződjenek, elmérgesedjenek a dolgok. Akik olvassák ezt a módos, akik most a módosítóról beszélnek, azok vagy nem olvasták, vagy pedig nem értették meg. A francia hatóságok is eh, engem azzal vádoltak meg, hogy gyakorlatilag én most vissza akarok csinálni olyan dolgokat, amiről már döntöttünk. Eh, nem jön az angol tolmácsolás, panaszkodik az elnök asszony. Eh, nos, Nyilván rossz a kommunikáció, mondja Gozesz úr, hogyha ön nem érti, amit én mondok, megvárom. Tehát azt mondtam valójában, hogy a módosítóimmal kapcsolatban vannak bizonyos félreértések. Elnézést kérek, én franciát hallok, franciát hallok. Nagy szerencséje van önnek, elnök asszony. Működik a tolmácsolás angolról, franciáról angolra? Tudás. Can I have some English? Nézzük meg az angolt akkor. Uh, yeah, yeah. Bien. Alors, je recommence. Hát én újra kezdem, mondja Gozesz úr. Nos, eh, a módosítommal kapcsolatban azt mondtam, hogy nincsen benne dinamit, eh, egyszerűen félreértik. Nem arról van szó, hogy az országonkénti információdást vagy közzétételt akarom megsemmisíteni, hanem egy konkreflektálni. Egyes országokban van az a hipotézis, amely alapján bizonyos információ közzétételét a hatóság eh, megtiltja. Vannak olyan országok, amelyek ennél nyitottabbak. Nyilván a kérdés felmerül, hogy mit tegyen legyen ilyen esetben a vállalat. E, én erre azt mondom, hogyha egy országban van egy tilalom azzal kapcsolatban, hogy bizonyos információkat tegyenek, akkor a, a, a cégettől nem mentesül, e, hanem gyakorlatilag el kell magyaráznia, hogy mi a helyzet, és nyilvánvalóan a bizottság fogja majd eldönteni, hogy ez az eset érthető-e, vagy pedig azért következik be, hogy megmeneküljön a közzététel elől. Tehát ezt igazándiból ezt akartam én mondani nyilvánvalóan illegális utasítást nem lehet végrehajtani, és nyilvánvaló, hogy az információk közzététele akkor, hogyha egyes országokban büntető szankciókat vonna maga után, akkor ezért oda kell figyelni erre a problémára. Ez nem egy új kivétel létrehozására irányul. Az Európai Bizottság döntene az én általam elképzelt rendszerben arról, hogy legitime a közzététel eh, visszatartása, eh, vagy pedig valami fajta illuzórikus, vagy nem eh, méltányolható dologra hivatkoznak. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Um, well, if I could just say that... Ha csak annyit elmondhatnék a frakcióm nevében, illetve a személyes véleményemet is megosztanám önökkel, hogy köszönöm az előadónak ezt a nagyon pozitív véleményt. Mi így vélekedünk erről, és nagyon fontos munkát végez ezzel kapcsolatosan a szakbizottságunk is. A jelentéstétele kapcsolatosan a CRD 4-ben az erre vonatkozó jogszabályban, és ezt látjuk viszont a kulcsfontosságú teljesítménymutatók megjelennek itt, illetve a, az is, hogy kell-e részletes magyarázat vagy sem. Az átláthatóság az ellátási van szintén nagyon fontos tényező, és nagyon örülünk, hogy nagyobb az átláthatóság az adófizetéssel kapcsolatosan. Alapvető kérdésekben tehát nincsen közöttünk véleménykülönbség. Remélhetőleg majd a többi területen is tudjuk egyeztetni az álláspontunkat, hogy a Júri Bizottságban is jók legyenek a szavazási eredmények. Én ennek is tagja vagyok, Hánelina kollégával egyeztetünk a számviteli standardok felülvizsgálatáról és az átláthatóság irányelvről, de egy dolgot le kell szögezni, különösen Zsompolnak intézem ezeket a megjegyzéseket, mert nem akarom, hogy vitát kezdjünk olyan területeken, ahol például a büntetőjogi mentességeket vizsgáljuk minden ipari ágazattal kapcsolatosan, viszont ne nyissunk meg olyan vitákat, amelyeket például a kitermelő iparágakkal és az erdészettel kapcsolatosan megállapodtunk, globális szabályokat alkottunk, és ne nyissuk meg a vitát ezekről a szabályokról, hiszen akkor fogadtuk el ezeket a szabályokat, amikor Aung San Suu Kyi jött a Saharov-diát átvenni, és elhangzott az, hogy Burmának nagyon sok erőforrása van, olaj, gáz és erdészeti erőforrás, és az átláthatóság lehetővé teszi, hogy ott, ottani lakosság élvezze ezeknek az erőforrásoknak az előnyét. Ezért nem szeretném újra nyitni a vitát a bányaiparral kapcsolatosan. Az Egyesült Államok ezt elutasította, hiszen hogyha büntetőgi mentességet adunk ezeknek az iparágaknak, akkor ez azt jelenti, hogy Angola, Kamerun, és más országok, ahol nincsenek ilyen jogszabályok, akkor ilyen jogszabályokat bevezetnének, és megszűnik az átláthatóság. Ezt a vitát már nagyon sokszor lefolytattuk. Négy három oldalú megállapodás vagy megbeszélés volt a tanácssal erről. És ezen a területen a jogászok véleményének kikérése inkább zavart kelt. Lehet, hogy ez szándékos, mert a vállalkozások szeretnék újra megnyitni ezt a kérdést, és szeretnék elkerülni, hogy így szabályozzuk ezt a területet, de szerintem nem szabad újra megnyitni ezt a vitát, ez nagyon sajnálatos volna. Ezért gondolom azt, hogy a jelentéstevőnk nagyon okosan járt el, hiszen egy másik cikket próbál ezzel módosítani, és ezzel sok mindent meg tud oldani. A jogászok nyilván megpróbálnak kompromisszumokat kialakítani a jelentéstétellel kapcsolatosan, de nem akarjuk, hogy a gáz, a bányászat és a az erdészet ugyanolyan szabályozás alá kerüljön, ez egy egész más iparág, és szeretnénk, hogyha a fejlődő országokban a korrupt kormányzati rezsimek nem kapnának még további megerősítést. Van még egy dolog, amiben szeretnék óvatosságra inteni. Nem nehézségeket akarok okozni, de legyünk körültekintőek ebben a nehéz kérdéskörben. Nem sok időnk van már ennek a javaslatnak a tárgyalására. Holnap a tanácsban három javaslatot fognak elfogadni, az egyikben a CDCR-re egyáltalán nem lesz hivatkozás, a második egy elnökségi javaslat, ami egyébként számomra szimpatikus, egy nagyon erős javaslat, és a cdcr t ez belehelyezi a pénzügyi kimutatásokba, úgyhogy ez a legmagasabb standard, amit elvárhatunk, ettől nem léphetünk vissza. És aztán ott van a mi előadónktól a Baldassare javaslat, ami egy kicsit gyengébb abban az értelemben, hogy nem fektetné le törvényben ezeket az elvárásokat. A nem pénzügyi jelentésekben el kell kerülnünk, hogy a CDCR-rel kapcsolatos megegyezés hiánya aláaknázza a többi megállapodást, ezzel tíz évnyi munkát tennénk lehetetlenné. Ott vannak a, a kockázatkezelési szabályok, illetve az ellátási lánc biztonságára vonatkozó előírások. Sok minden forog kockán, Úgyhogy az előadónak és az árnyék előadóknak stratégiát kell alkotniuk arról, hogy hogyan tudunk úgy tárgyalni, hogy a lehető legjobb eredmény jöjjön ebből ki. És el kell kerülni, hogy bizonyos iparágak aláaknázzák ezt a szabályozást, akár az országonkénti jelentéstétel kapcsolatában. Segíteni fogunk a jelentéstevőnek azért, hogy ez a szakbizottság erős javaslatot mutasson be. A tanácsban jelen van egy elég erős szkepticizmus az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatosan. A CBCR-t sokan úgy gondolják, hogy el kell utasítani a pénzügyi jelentéstétellel kapcsolatosan. Sok minden forog tehát kockán. Köszönöm. John, jó. Köszönöm szépen, Arlene. Most Filipnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először az Arlene által mondottakat folytatnám először is úgy gondolom, hogy a CBC-et meg kell védenünk, hiszen ez már a, a bányák, az erdőgazdálkodás és a bankokra vonatkozóan is él szabályokkal, és nem, persze nem G20-as határozat ez, de ezek olyan dolgok, amelyeket szeretnénk megtartani, nem szabad megengednünk, hogy ezek a rendelkezések eltűnjenek. És Zsámpol, teljesen egyetértek azzal, amit Arlene mondott, hogyha kivételezést megengedjük, akkor az akár Angola, akár a Kajmán-szigetekre vonatkozólag is kellemetlen helyzetet teremtene, lehetővé tenni a, azt, hogy a bankok, a nagybankok ne éljenek az országonkénti jelentéstételével, és ezt nem szeretnénk, hogyha eltűnne, tehát a kötelezettséget meg kell tartani. Ez az egyik módszer, a másik pedig az, hogyha a a büntetések magasabbak, mint azoknak a területeknek a büntetései, ahol nem folyik megfelelő tevékenység, akkor ez, ez is ösztönözni a vállalatokat arra, hogy megfelelő magatartást tanúsítsanak. Amikor tárgyaltunk, akkor akkor azt hiszem, hogy az összes tagállam ellenünk volt. Szerintem talán Németország támogatott minket, de azt hiszem, hogy talán még ők sem. Tehát senki nem állt a mi oldalunkon. Most az a jó, hogy nem sokára itt vannak az európai választások, és nagyon óvatosan eh, kell eh, kezelnünk a nyilvánosság véleményét, hiszen mi igazolhatja azt, hogy bármely kormány az átláthatóság ellen intézkedjen. Természetesen vannak olyan kifogások, hogy ez túlzott adminisztrációt jelent, tudjuk, de ez csak ködösítés. Tudjuk, hogy minden nagy vállalatnál megvannak a szükséges számok, és semmibe nem kerülne, hogy nyilvánossá tegyék ezeket. Ezeknek, ezeket a vállalatokat akarjuk most itt megfogni. Tehát a pénzügyminiszterek nem nagyon tudják majd választási kampány során megindokolni, hogy miért ne legyen ilyen fajta közzététel. Lesz majd még egy érdekes dolog, ugye decemberben lesz még egy tanácsülés, és akkor biztosítania kell a tanácsnak azt, hogy amelyet az offshore League média botránya kapcsolatban májusban megígért, vagyis azt, hogy a bank titkot, bank titok ügyét rendezni fogja decemberre. Tehát itt van egy fix határidő. Most nyomást gyakorolhatunk rájuk, és mondhatjuk nekik azt, hogy jó, akkor most meg lesz a bank titok de hogyha ezt megteszik, akkor ezzel párhuzamosan képesek az országonkénti adatszolgáltatás ügyen, ügyennek ellen lépni? Hát próbálják meg, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Tehát meg kellene egy picit úgy alakítani a nem pénzügyi információkról szóló nyilatkozatot, hogy az semmiképpen ne ártson senkinek, de minden esetre úgy gondolom, hogy a politikai helyzet most pontosan arra alkalmas, hogy a, úgymond a gonosz táborára nyomást gyakorolhatnánk, bár nem szép ezt mondani, de tényleg ezek, ezeket másképpen nem nevezhetjük, a megvédhetetlen próbálják meg megvédeni, és keményeknek kell lennünk, mert ez az egyetlen dolog, amit meg tudnak érni, érteni. Ha a Juri nem teszi ezt meg. Tudjuk, hogy vannak lobbisták a parlamenten belül, akik megpróbálják rávenni őket arra, hogy ne keménykedjenek akkor lehet, hogy nekünk, nekünk jut ez a kemény szerep, és nehéz lesz ez megtenni. Van, amikor a Júri véleményét nem kell figyelembe venni, de ez nem az az eset. Tehát próbáljuk meg a Júrinak is elmondani ugyanezt, mondjuk, kérdezzük meg Lénét, hogy tényleg szeretne úgy föltűnni, mint, mint ennek az ügynek a, a prókátora? Lehet, hogy a német választásokban ez nem számítana, de azért persze, próbáljuk meg. Szembesítsük az embereket ezekkel a kérdésekkel, mert ez, ez a helyzet tarthatatlan most már. Na most hogy tudjuk ezt fogyaszthatóvá tenni? Én egyetértek azokkal, akik a nem pénzügyi információk nyilvánosságát tételét, elismerik, hogy a kis vállalatok számára ez ugye adminisztrációs nehézség lesz, de akkor ezt próbáljuk meg három lépésben, három szintben meghatározni. Lehet legyen egy bizonyos összeg, amely alatt teljes mértékben kivételt, kivételt kap az ember, első körben, aztán majd néhány év múlva felülvizsgáljuk. Tehát a legalacsonyabb alap az a legalacsonyabb osztály felmentést kap, a középső osztály magyarázom vagy kimaradhat, a harmadik osztály a legfelső kategória, az pedig mindenképpen jelentsen kötelező jelleggel. Úgyhogy ez a három kategória legyen és ha ezt megtesszük, akkor szerintem megállapodásra tudunk jutni, hogyha a megfelelő határokat úgy állítjuk be, hogy ez a nagy többség támogatását meg tudja nyerni. Na most a delegált aktusokkal kapcsolatban megmagyaráznád, Sharon, hogy melyik módosítókkal nem értesz egyet? Mert mi szeretnénk egyszerűen a nem pénzügyi nyilatkozatoknak a minőségét megerősíteni, de szeretnéd, hogy ne legyenek delegált aktusok, hanem minden a rendelkezésben legyen, rendelkező részekben, mert nekünk azzal sincs problémánk. Elnök, jó, majd később kommentálom ezt, de ugye az is kérdés itt, hogy az iránymutatásokkal és másokkal hogy harmonizál majd ez. Következő Ashley. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm nagyjából támogatja az eredeti bizottsági javaslatokat. Eléggé érdekes, hogy most kezdem az olaszt hallani a ném az angol csatornán. Egészen változatos ez az angol csatorna a mai napon. Kérdezem, hogy sikerült-e megoldani a tolmácsolási problémát, és angol jön-e az angol csatornán, de nem, akkor én most megint nyelvet váltok. I'll start again. Um... Még egyszer kezdem akkor. Az én frakcióm a bizottság eredeti javaslatait támogatja a megegyezés, illetve megfelelés vagy magyarázat megközelítést a kamarának a bal oldaláról jönnek olyan kezdeményezések, amelyek gyakorlatilag túlszabályoznák a vállalkozások életét értelmetlenül. Arra emlékeztetném önöket, hogy ezek a cégek, amelyeket nagyon gonosznak ír le, több ezer embert alkalmaznak, profitot termelnek, ebből adót fizetnek, amiből fizetik a közszolgáltatásokat és a nyugdíjainkat majd valamikor, úgyhogy én azért továbbra is támogatom a kapitalista rendszert, és nem akarom lebontani, legalábbis ma. Now, my own amendments have sought... Az én módosítóim arra vonatkoznak, hogy csak a tőzsdei társaságokra vonatkozzanak ezek a szabályok a nem pénzügyi jelentéstételben, alátámasztva a pénzügyi beszámolót, hogy ezek a cégek elszámoljanak a tevékenységeikkel, de a nem tőzsdei társaságoktól én nem kérnék ilyen részletes beszámolókat, hiszen nincsenek olyan jellegű befektetőik, és nem olyan mértékű a tőkéjük. A az önkéntes jelentéstételi kötelezettségeknek megfelelhetnek, de én például a KKV-kra nem terjeszteném ki ezeket a kötelezettségeket. Ami a diverzitást illeti, elismerem, hogy az igazgató tanács sokszínűsége összefüggésben van az vállalkozás sikerességével, és sokkal szerencsésebb ez, mint hogyha beavatkozik az EU vagy az állam. Az EPP-beli kollégák is azzal érveltek, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó irányelvvel is átfedésben van ez az irányelv, és a módosítók megfeledkeznek a már meglévő nemzeti szabályozási keretekkel, amelyek ugyanezzel a kérdéssel foglalkoznak. Ellenzem azt is, hogy további területeket vezessünk be a nemek ken túlmenően is a diszkriminációt megtiltva, például a földrajzi diverzitás, az oktatási diverzitás és a szakmai háttér. Véleményem szerint ez értelmetlen, és törölni kellene a bizottság javaslatból ezeket, ami pedig az országonkénti jelentéstételt illeti, már ami az adó kötelezettségeket illeti, ez csak bonyolítja a szabályoknak való megfelelés, nagy terhet jelent az EU beli társaságok számára, és ráadásul versenyhátrányba is helyezi őket. Ezt egyébként, ezt a javaslatot még hatástanulmányjal sem támasztotta alá a bizottság. Elnök asszony, itt le is zárom a felszólalásomat, remélem, hogy a bizottság javaslata tovább már nem sodródik balra a parlament tevékenysége nyomán, hiszen akkor csökkennek a munkahelyek, csökken a jólét, és ezt senki nem szeretné. Köszönöm. Okay, anybody else? Van-e még felszólás igény? Úgy látom, Wolf szeretne beszélni. Uh, just, uh... Köszönöm szépen, néhány megjegyzésem lenne. Filip, először is úgy gondolom, hogy azt kellene javasolnunk, amit jónak tartunk, és nem azt, amit a, az európai közvélemény tart jónak. Elnök. Most már megint franciául hallom a tolmácsolást. Horrible going on uh, with the buttons in... Nem tudom, mi történik a gombokkal az angol fülkében, de valami nincs rendben, csak ennyit tudok mondani. Kérem szépen, teszteljék le. Obviously. Yeah, yeah, okay. Yeah, getting English there. So. Is it working again? Rendben van, most már angolul hallom a tolmácsolást. Jó. Szóval, nagyon sok helytelen viselkedést tapasztaltunk a német mérnök vállalatok részéről, és ez többek között annak tudható be, hogy a német adótörvény lehetővé teszi, hogy a vállalat, vállalkozások a korrupcióra befektetett pénzeket hasznos kiadásnak könyvelhessék el. És ez így volt, ez valóban mert így volt néhány évvel ezelőtt változtatták csak ezt meg. És amikor a a vállalatok hozzászoktak egy fajta viselkedésmódhoz, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, még irányelvekkel és rendeletekkel sem. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy az egész szektort megpróbáljuk átfogó ö, módon kezelni, és befog, bevállal, bevennénk ide a kis vállalkozásokat, is, úgy gondolom, hogy a, azt a szektort próbáljuk meg megcélozni, amely a leghelytelenebb visel, viselkedést mutatja, mégpedig a különböző mérnöki tevékenységet végző vállalatok. Ugyanis, amikor ilyen nagy beruházásokról van szó, akkor ebben az ágazatban legvalószínűbb a korrupció elvárása. Én úgy gondolom, hogy ha túl átfogóvá tesszük ezt a jogszabályt, akkor meg túl sokat próbálunk markolni, és kevesebbet fogunk fogni. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha azokra a ö, projektekre, azokra a szektorokra koncentrálnánk, ahol amúgy is tudjuk, hogy a legtöbb probléma fölmerül. Elnök Anna Ludvigsen. Tack för ordet. Som jag ser det här ett, ett mycket viktigt lagförslag. Igen, nagyon fontos jogalkotási javaslatról van itt szó. Nagyon ö, sok olyan nagy vállalkozás létezik, amely nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljon az alkalmazottakért, a környezetért is, és a sokszínűség érdekében is kellene, hogy tegyen valamit. Jó ez az irány, de azért szeretnék néhány problémát megemlíteni. Először is minden nagy vállalat számára nagyon fontos, tehát olyan vállalat számára, ahol legalább 250 alkalmazott dolgozik, hogy ugyanazok a jogszabályok vonatkozzanak rájuk. És a szakszervezetek szavát is meg kell hallgatni a döntéshozói testületekben. Aztán biztosítanunk kell azt, hogy az egész ellátóláncot áttekintve foglalják bele a jelentésbe ezeket az információkat, tehát az alvállalkozókra is terjedjenek ki ezek az információk. Negyedsorban világosra kell tennünk azt, hogy bármiféle eltérés vagy jogszabályszegés, olyan helyzet, amelyet jelenteni kell, és ezekkel kapcsolatban korrektív intézkedéseket kell tenni. Aztán folytathatjuk még az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatos érvelés, de ez egyszerűen szükséges, és minden vállalatban, minden ágazatra vonatkozóan érvényessé kellene, hogy tegyük ezt. Nagyon rossz lenne, hogyha ezt a fejlesztést most megakasztanánk. Ez nagyon jó és okos javaslat. Minél okosabban, minél jobban kell kezelnünk, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni a jogalkotási folyamat végén. Sharon. Filip most telefonál. Na jó, látom mellette Filip, tessék. Nagyon szeretek politikai vitát tartani, de nem szeretem, amikor nem képviseljük a megfelelő részvevőket. Én nem mondtam, hogy a KKV-kre is ugyanazoknak a szabályoknak kellene vonatkozniuk, ezért is javasoltam háromszintes megközelítést és az átláthatóság és elszámolásról szóló irányelven is azt írtuk le, hogy nem is tudom már, hogy a KKV-kre vonatkozó küszöbnek a háromszorosa legyen a fölső. Tehát kell egy olyan réteg, akik egyszerűen nem kell semmiképpen az ilyen folyamatot, az ilyen információkat bevegyék. De Wolf, azt mondod, hogy ez az egész csak a korrupcióról szól amikor az országonkénti jelentéstételről beszélünk, akkor a hat legfontosabb indikátorról beszélünk, amelyet már más ágazatokban bevezettünk. Tehát az átláthatóság, mégpedig az adóügyi átláthatóság a célunk. Semmi oka nincs arra, semmi oka nincs annak, hogy ez bárki számára nehéz lenne. Országonként meg kell nézni a számokat, semmibe nem kerül. Probléma nélkül nyilvánosságra lehet ezeket hozni. Lehet, hogy nehéz elfogadni, de az biztos, hogy semmi semmiféle számítógépes, vagy, vagy elszámolásbeli, vagy ellenőrzésbeli erőfeszítést nem kíván. És ne haragudj, Esli, de hogyha te azt gondolod, hogy ez a kapitalizmus fenyegető javaslat, akkor én ebből azt a következtetést vonom le, tessék, hogy nem az én dolgom. Nem az én dolgom az, hogy a vállalatok hol fizetnek adót? Érdekes koncepció. Tehát a vállalatok profitot termelnek, és mi nem tudhatjuk meg, hogy ebből a profitból hol fizetnek adót. Nagyon érdekes gondolat. Tehát ez azt jelenti, hogy a szuverenitást az ECR úgy értelmezi. Mondjuk az ECR ö, általában nagyon, ö, nagyon ö, na, jó dolgokat mond a demokráciáról, és én egyet is szoktam velük érteni de azt mondja az ECR, hogy a demokrácián fölül a vállalatok saját maguk dönthetnek a szabályokról. Tehát a vállalatok vannak legfölül, és alattuk, vannak a demo, alattuk van a demokrácia, és a politikusok számoljanak el a vállalatok felé. Elnézést kérek, de ezt én nem fogadhatom el. Persze, hát nem, nem, nem ezt mondtad, de azt gondolom, hogy az átláthatóság a profittal, a foglalkoztatottak számával, a forgalommal kapcsolatban, és hogy milyen formában működik egy vállalat. Nos, ezek a demokrácia alatt kell, hogy működjenek, nem pedig fölötte. Erről szól az átláthatóság. Hogyha a piacnak nem tetszik az átláthatóság, akkor hadd idézzem nekik a fejükre Adam Smith-et, mert a piaci szereplőknek tudniuk kell egymásról. Nem szabad hagyni az információs asszimetriát. Ugyanannyi információval rendelkezhessenek. Én magam fogyasztó vagyok, és polgár is, és én egyébként szeretnék mondjuk olyan vállalatok ügyfele lenni, amely, amelyek megfelelően viselkednek. Ez a piac átláthatósága azt gondolom, hogy azok a cégek, amelyek nem akarják, hogy az ügyfeleik tudják, hogy hogyan működnek, azok ne e, üzleteljenek. Még akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy e, amit tesznek, az jó a társadalom számára. E, e, tehát ne a, a társadalom kárára üzleteljenek e, a vállalkozók, a vállalkozások. Nem ilyen világban akarok élni, ahol... E, ahol innen húzzák, ilyen módon húzzák a jövedelmet a, a vállalatok. Ilyen alapon az ECR nem fog egy hamar többséget kapni Európában. Van-e még, aki hozzá akar ehhez hozzá, szólni? Köszönöm, mondja az elnök. Remélem, hogy mindent hogy sikerül majd olyan kompromisszumos módosítókat létrehoznom, amelyek arányosak. Mindenképpen haladást kell elérnünk. Én nem puhán, vagy nem kesztyűs kézzel akarok ehhez a dologhoz hozzányúlni. Eh, vannak olyan arányossági elvek, amelyek eh, amelyekben mindenki egyetért. Én azt gondolom, amit Arlén mondott, hogy a tagállamokban a médiához kell fordulnunk, mert az adófizetések elmaradása az immár nem csak a fejlődő államokra érvényes, nyilván ez igaz ottani bányászati iparra, illetve az erdészeti iparra, de sajnálatos módon most már a fejlett országoknak is problémája az adófizetések elmaradása, E, egyes országok pedig nagyon komoly megszorításokkal e, kénytelenek együtt élni, és ehhez biztosítani kell azokat az adóbevételeket, amelyek egyébként ezeknek az államoknak rá, járnak. Ami az agresszív adótervezést illeti, most az ezekkel szemben való fellépés, az ezzel való szemben való fellépés, e, az azt gondolom, hogy szükséges. Itt van egyfajta konszenzus, ugyanakkor nem elég azt tudni, hogy mit kell, hol kell vizsgálódnunk. Én azt gondolom, hogy itt kemény fellépésre van szükség a részünkről. Én értem azt, amit Jean-Paul mond, és ösztönösen valóban erre gondol az ember, hogy persze foglalkozzunk ezzel, nem szeretnénk hogy valaki, valaki ellen büntetőeljárást indítsanak, de sajnálatos módon ez egy perverz ösztönzőként szolgál egyes országok számára, hogy a rossz jogalkotással megakadályozzák az átláthatóságot. Ráadásul nekünk szükségünk van az átláthatóságra, tehát a jogalkotásunkkal ezt kell elérnünk, hogyha ezek az országok azt akarják, hogy szerződéseket kössenek velük, akkor szerintem nekik is el kell ismerniük előbb-utóbb, hogy átláthatóságra van szükség. Hogyha Európa ezt teszi, akkor szerintem idővel követik a többiek is. Mi vagyunk a legnagyobb piac, nem nekünk kell várnunk a többiekre. Elég sajnálatos, hogy a bányászati iparral kapcsolatban Amerikára vártunk, és nem mi vezettük a csatát. Sajnálatos módon nekünk ez, ez történt a bányászatiparnál, holott én úgy gondolom, hogy nekünk kellene vezető szerepet játszanunk, és remélem, hogy a jogi szakbizottsági kollégákat is rá sikerül bírnunk arra, hogy keményebb fellépésre van szükség. Tehát a kompromisszumok első változatát hamarosan megkapják, Nyilván az idő engem is szorít, mindenfajta trialógussal is kell foglalkoznom. Nem biztos, hogy négy szemközti találkozóra a közeljövőben sor kerülhet, de e-mailezhetünk, levelezhetünk egymással, ilyen módon is lehet kommunikálni. E, módosítókkal kapcsolatban 9-én van továbbra is a szavazás? Igen, 9, december 9-én akarunk szavazni, mondja az elnök, e, tehát e, ezt azért tesszük, hogy a jogi szakbizottsággal megfelelően együtt tudjunk működni. Jön a következő napi rendi pont, az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása, ha nem néztem el a napirendet. Wolf Klintz következik. Köszönöm szépen, Sharon, remélem, hogy az angol tolmácsolás már rendeződött és működik. Először is üdvözlöm a bizottság javaslatát, és azt, hogy egy nagyon széles vitát kell tartanunk erről a témáról. Az elkövetkezendő években biztos ez lesz az európai gazdasági politika központja, tehát a hosszú távú finanszírozás, amely a gazdasági növekedési hajtómotorja lesz, a versenyképességet is javítani fog, és munkahelyeket is fog teremteni. Ezek azok a területek, amelyek Európában jelenleg stagnálnak. A Lisszaboni stratégia célként tűzte ki, azt, hogy 2000-re mi legyünk a legerősebb, leggyorsabban növekedő tudásalapú társadalom, hát ez egyelőre nem működik így. A 2020-as stratégiát sem fogjuk tudni megvalósítani, hogyha nem változtatunk. Az európai, az Európa általában a bankoktól nagyon erősen függ, az iparban, gazdaságban kb. 70%-át finanszírozzák a különböző feladatoknak bankok által. A különböző okok miatt nem tudjuk ezt teljesen megváltoztatni, nem is akarjuk, de azért szeretnénk azt látni, hogy a hosszú távú finanszírozás alapjait kiterjesszük most, amikor az Európai Unió helyzetéről nyilatkoznak, akkor mindig azt mondjuk, hogy gazdagok vagytok, öregedő félben vagytok, és féltek a kockázattól. <clears throat> Nyilvánvaló, hogy ez nem ideális helyzet, ezzel valamit tenni kell, tehát a képzésbe, a technológiába, a kutatásba, a fejlesztésbe, az IT-be, a távközlésbe befektet, be kell fektetnünk, és meg kell próbálnunk vezető szerepet játszani a fejlődésben. Ezért mindenki, aki a, finansz, a, a, a pénzügyi szektorban dolgozik, ehhez valamit hozzá kell, hogy tegyen. Nem lehet csak a kereskedelmi bankoktól el, elvárni, nem lehet csak a tőkepiacoktól sem elvárni, hogy itt valamit lépjenek, közösen kell ezt megtenni. Mindegy, hogy magánbankokról, takarékbankokról vagy szövetségi bankokról van szó, ők lesznek a legfontosabb pénzügyi finanszírozók az elkövetkezendő években. Van ugye egy bizonyos fejlesztési bank fajta, nagyon sokan, sok országban vannak ilyenek, például a a KFV, vagy az Európai Beruházási Bank, vagy az EBRD. Ezek a magánbefektetőkkel együtt kialakíthatnak hosszú távú projekteken. Azt hiszem, hogy itt is a legjobban bevált gyakorlatokat kell alkalmaznunk. Sok olyan ország van, ahol a már meglevő tevékenységeket tovább lehet fejleszteni, hogy fejlesztési bankokat alakítsanak ki. Például Nagy-Britanniában is van egy be, zöld befektetési bank, Spanyolországban is, Olaszországban is vannak kezdeményezések amelyek a frankfurti KFV-vel együttműködve kezdeményezéseket tesznek. Az intézményi befektetők azok, amelyek hagyományosan itt felmerülnek, ők ugyanakkor eléggé nehéz helyzetben vannak, most ha biztosításról, biztosító társaságokról szólunk, akkor ott a szolvencia kettő vonatkozik rájuk a rendelkezések körül, közül, és az alacsony kamatok miatt dupla teher nehezedik rájuk a hosszú távú befektetések miatt. A bizottság itt megpróbál egy ilyen hosszú távú befektetési alapot létesíteni, amely talán hasznos lenne, hiszen akkor a vállalatok pénzt tudnak szerezni a piacról. Vannak Varsóban kezdeményezések, például van itt a tőzsdének egy speciális szegmense, amely a ilyen tőzsdei bevezetésekkel foglalkozik, és az különösen a közép- és nagyvállalatokra vonatkozóan adja ki, de az, az, attól sem szabad vissza riadnunk, hogy magán tőkét, illetve saját tőkét és idegen tőkét is bevonjunk ebbe a feladatba. Meg kell értenünk, hogy ez, ez így jó, vagy esetleg államadóság kibocsátással is e, lehetséges ezt megoldani. A bankok is nehéz helyzetben vannak, ugyanis saját tökével kell megtámogatni mindezt, és az, az a fontos, hogy meglegyen az intézményi befektetők számára is a lehetőség, de a kis befektetők számára is kellenek lehetőségek, hiszen a kis befektetők nagyon sok országban nagyon nagy mennyiségeket összegyűjtenek, hogyha ugyanis nagyon alacsonyak a kamatok, és ugye a bankoktól tudnak csak kölcsönt venni, akkor az a kockázattól való félelem miatt nem teszi lehetővé azt, hogy például részvényekbe vagy más felé mozduljanak el. Minden esetre kisbefektetők számára, akik rövid távú likviditással jelen, rendelkeznek, lehetne olyan lehetőség, amelybe, amely szerint hosszú távú beruházást, befektetést is tudnak eszközölni, amelyek, amelyekkel kapcsolatban esetleg lehetne egy visszalépési lehetőség is, hogyha arra van szükség. Európában jelenleg a az eh, értékpapírosítás az a téma, amitől nagyon félnek az európai, európaiak. Tudjuk, hogy Amerikában ez mit okozott, de az nem jelenti azt, hogy mindenfajta értékpapírosítás minden eh, eh, időpontban helytelen. Tehát nyilván hogyha egyszer, egyszer érték, egyszeri értékpapírosításról van szó, akkor azt a parlament is kijelentette már, hogy ez nagyon okos alapot tud szolgáltatni tehát bátorítanunk kell azt a gondolatot, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy munkacsoport, amely a jó javaslatokkal ér. Azon kívül az alternatív befektetési alapoktól is óckodunk egy kicsit, pedig ezeket is nagyon jó pénzügyi finanszírozási módszereknek tarthatjuk. Minden esetre most kell lépnünk. Tudjuk, hogy az Európai Unión kívül is lehet bevonni pénzügyi finanszírozási alapokat. Ennek nincs köze az jogalkotáshoz. Csak az a probléma ezzel kapcsolatban, hogy hogy a kockázat kerülők vagyunk, és a technológiát nem támogatjuk, és ez a külföldi befektetőket elriasztja attól, hogy itt tevékenykedjenek. A bizottság hatástanulmányról beszél, mégpedig arról, hogy a különböző lehetőségek milyen befolyással lennének majd az gazdasági életre. Jó lenne, hogyha ennek eredményeképpen a jelenleg már érvényes jogszabályokat is lehetne kalibrálni, különösen a biztosítási területen, és jó lenne, hogyha biztosítaná a bizottság azt is, hogy ezzel kapcsolatban stabil adó kereteket is meghatározna arról van szükség, hogy megbízható adó körülmények legyenek Európában, hogy összehasonlíthatóak legyenek a különböző országok helyzetei, és azt is megnézni, hogy milyen infrastruktúrák adhatnak erre megfelelő alapot. Lehet, hogy például a közlekedés terén alkalmasak lennének az ilyen hosszú távú finanszírozási alkalmak. Ennyi szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen. Az árnyék előadókat hallgatjuk meg, először Feloni úrat. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, köszönöm, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy Wolf Klinznek köszönetet mondja kiváló munkájáért és nem csak magáról a javaslatról beszélek, hanem arról, hogy milyen általános környezetben, légkörben zajlottak a tárgyalások. Ez nagyon fontos, különösen amiatt, mert a növekedési stratégiákra is kihatással van mindez Európa szerte. Én teljesen mellett állok ebben, és amilyen hosszú távú finanszírozási eszközöket illeti, ezt a növekedéssel és a foglalkoztatás teremtéssel kell eh, egyetlen eh, keretbe helyezni. Legyünk egy kicsit eh, önkritikusak ezen a ponton, hogy mit tettünk az Európai Unióban és a nemzetközi közösségben a válság megoldására. A befektetésekre nagyon rossz hatással volt a válság, és Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a válság azt is megmutatta, hogy mennyire függnek a banki szektortól a vállalkozások, legalábbis a hitelektől. Ez különösen Európában érvényesül. Ez megkülönböztet minket a többi piactól, különösen az Egyesült Államok piacától. Ez nagyon lényeges a kis- és középvállalkozások számára, hiszen meg kell találnunk annak a módját, hogy a befektetéseket Európába vonzuk. Nyilván az a célunk, hogy Európa elinduljon a növekedés útján. Először is az intézményes befektetők felé kell fordulnunk, másodszor pedig a háztartások felé, hogy ők is bizalommal forduljanak a hosszú távú befektetési eszközök felé. Az a kérdés is felmerül, hogy csak a nyereségről vagy a kockázatkerülésről van-e szó, vagy nincs -e ennek egy kulturális dimenziója is, olyan értelemben, hogy bizonyos ágazatokba irányulnak befektetések, de más ágazatokban nem, és ez régiónként is változik. Talán pontosan a különböző adózási feltételek felelősek ezért, talán harmonizálnunk kellene európai szinten az adózási szabályokat. Nyilván ez kihatással lehet arra, hogy mennyire vonzó a térség a befektetések számára, akár a külföldi befektetők számára is. Tudom, hogy nem lehet olyan megoldást találni, amelyik egyik napról a másikra újraindítja a növekedést, és hosszas vitákat folytatunk erről a témáról gyakran, a különböző liberális intézkedésekről, és nagy vita folyik arról, hogy hogyan lehet újra élénkíteni és elindítani a növekedés útján a gazdaságot. De megoldásra van szükségünk Európában, és tudom, hogy az Európai Parlament is, és az olasz parlament is azt mondja, hogy több Európára van szükségünk, és szolidaritásra, nem csak szabályozásra alapuljon ez. Ez kapcsolódik a költségvetési szabályokhoz is, és ahhoz is, hogy hogyan tudjuk megfordítani a foglalkoztatási negatív tendenciákat. Mindannyiunk számára nagyon fontos és aggasztó kérdés ez az állampolgárok számára is, hiszen ők tőlünk várják a megoldást. Köszönöm. Köszönöm. A szocialisták nevében Liam következik. Merci Sharon. Köszönöm Sharon. Először is üdvözlöm munkáját. Nagyszerű kiindulási pont a jelentés tervezete. Nyilván ezt eh, ki kell még egészítenünk. A bizottság eh, zöld könyve arról szól, hogy hogyan lehet hosszú távon finanszírozni a gazdaságot, a kontextus pedig továbbra is a válság, a makrogazdasági válság. Nyilvánvaló, hogy a befektetések, a beruházások csökkentek. A 2,5%-kal évente e, az állami, illetve e, ennél sokkal nagyobb mértékben a magánszektor beruházásai. Nyilvánvalóan a az átláthatóságot kell növelnünk, ez egy dicséretes cél. Én azt gondolom, hogy ami egyes országokat, például Franciaországot illeti, eh, ott eh, vannak bizonyos olyan eh, testületek, amelyeknek a nevében ugyan a bank szerepel, de nem bankok, például egy francia intézmény, amely hosszú távú befektetésekben gondolkozik. Nyilvánvaló, hogy az angol, az angol száz mod, modell eltér, az amerikai típusú angol száz modell eltér az európai modelltől a finanszírozás forrásait illetően. Néhány dolgot figyelembe kell venni a jelentés készítésekor. A hosszú távú befektetők nagyobb megbízhatóságot kell, hogy kaphassanak ahhoz, hogy hosszú távú beruházásokat tegyenek Európában. Itt a pénzügyi szabályokra, illetve a számviteli szabályokra gondolok. Palona kollega és Wolf is a jogbiztonság, illetve az adórendszer kiszámíthatóságának fontosságát húzta alá. Ezzel kapcsolatban egyet értünk, de azért van egy kis nüansz. Egyetértek az olasz kollégákval, de azt gondolom, hogy ennek a legjobb módja, amiről ő beszél, az az adóharmonizáció lenne, Eh, és eh, hát eh, ebbe az irányba kell elindulnunk, ehhez kell egy, egy szerszámos ládát, egy eszközkészletet kialakítanunk. A raportőr arról is beszél, hogy szükséges lenne a KKV-k finanszírozását újra beindítani, illetve az ő hozzáférésüket a tőkepiacokhoz elősegíteni. Ami az értékpapírosítást illeti, a, a bankok konszolidációja folytatódik, egyes országok kivételével. A bankok a beruházásokat finanszírozzák, de ez a jelentés nem szabad, hogy arra szolgáljon, hogy megkérdőjelezzük mindazt, amit 2009 óta tettünk a bankszabályozás területén. Én a Szolvencia 2-t nem sajnálom, a CRD 4-et nem, illetve nem szégyellem magam érte, a CRD 4-et is továbbra is támogatom. Egyes közgazdászok attól félnek, hogy az értékpapírosítás még mindig arra szolgálhat, olyan eszköz lehet, amelyel Bázel 3-at meg lehet kerülni. Emlékezzünk arra, hogy a subprime válság alapvetően a az, állampop, az értékpapírosításból vezethető le, illetve a toxikus eszközök elterjedéséből, amelyeknek következtében a bankok mérlege megmérgeződött. Nagyon fontos az, amit Wolf mond, hogy magas minőségű vagy jó minőségű értékpapírosításra van szükség, ehhez viszont hatástanulmányokra van szükség. Hatástanulmányok mutathatják meg, hogy miről is kell, hogy szóljon, hogyan kell, hogy megtörténjen ez a nagyon érdekes ötlet, ez a jó minőségű értékpapírosítás. Végezetül a felelősségteljes beruházások területén kell elő, mozdul, előre mozdulnunk, társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelmi felelősségvállalás a vállalatok részéről. Nyilván egy Bianco csekket nem lehet kitölteni a cégek számára. E, nyilván vannak olyan cégek, amelyek ebbe az irányba indulnak el, e, és én magam pedig a raportőrrel Eh, és az többi árnyék előadóval nagyon szívesen működöm egy, együtt eh, ebben a fontos témában. Köszönöm. Now for the Greens, uh, I have passed... Pedig a zöldek részéről Csak egy szót szólnék hozzá, elnök asszony. Baszkut eh, lenne a az előadó, de sajnálatos módon ő nem lehet itt. Ugyanakkor nyilván felveszi a kapcsolatot a raportőrrel, hogy folytassa vele az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR részéről ön is csak helyettesít valakit, ha jól sejtem. Igen, köszönöm elnök asszony. Én nem vagyok árnyék előadó, az ECR részéről Fordasszony lenne az előadó. Én úgy tudom, hogy ő már elkezdett dolgozni a módosítókom. Klinc urat nagyon figyelmesen hallgattam, néhány dologra reflektálnék. Összességében azt mondom, hogy jelentése észszerű és okos lesz. Nyilván ebben a, az ülésteremben eltérőek lehetnek az álláspontok köztünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet beindítani a gazdasági növekedést, és hogy hogyan lehet, milyen eszközöket kell használni annak érdekében, hogy ösztönözzük a növekedést. Tehát ennek következtében nyilván itt vannak eltérések, véleménykülönbségek. Sajnos Lambert úr nincs itt, mert szerettem volna folytatni azt a vitát, amely az előző napirendi ponttal kapcsolatban elkezdődött, de két-három megjegyzésem lenne. Egyetértek Klinc úrral azzal kapcsolatban, hogy az átláthatóság és a kiszámítható szabályozói környezet fontos dolgok. Számomra az a kérdés, hogy Hát nézzék, a szabályozói környezetről, szabályozói környezetről már évek óta beszélünk. És van egy kérdőjel, szerint? nincs-e túl sok jogszabály? Nem túl sok jogszabályból áll-e össze ez a rendszer, amelyek révén kevésbé átlátható és kevésbé érthető? A túl sok rendelet nem korlátozza-e a növekedést? Ez lenne az első észrevételem. A második, egy talán vitatható megjegyzés. Én egyet értek azzal, hogy stabil legyen az adókörnyezet, de én magam makacsul kitartok az adó verseny mellett. Én az adópolitikák koordinációjára nagyon vonakodva, vagy még úgysem szólítanék fel. Eh, ez egy, eh, ez egy eh, ilyen mellékes megjegyzés arra vonatkozóan is, amit Lambert kollega mondott, az adóverseny ugyanis működik. És én azt gondolom, hogy hagyni is kell működni, és nem szabad korlátozni. Ezek voltak tehát a megjegyzéseim. Nem én vagyok az árnyék előadó, és biztos vagyok abban, hogy Fordasszony megfelelően fog majd együttműködni Klinc úrral. Köszönöm. Most pedig a GUE ugye nincs eh, képviseltetve, Jean-Paul viszont szót kért, neki adom meg a szót. Köszönöm, eh, elnök asszony. Két-három rövid megjegyzés. Az első Wolf Klintz eh, elemzését osztom, ugyanakkor az adó ügyekben inkább Alfredóval értek egyet, a hosszú távú finanszírozás kérdését eh, a harmonizáció, az észszerű harmonizáció oldaná meg, eh, nem szabad eh, szélsőséges adóversenybe bocsátkozni. Ami az értékpapírosítást illeti, nos, magas szintű értékpapírosításra van szükség, Ehm, nyilván hosszú távú eh, finanszírozás csak így lehetséges. Ami a subprime illeti, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor észrevesszük, hogy eh, nagyon sok csőd következett be a subprime -ok miatt, eh, az európai értékpapírosítás, azok az értékpapírok, amelyek nem Eh, foglaltak magukba amerikai értékpapírokat, azok egészségesebbek voltak, de mindenképpen ezeket figyelembe kell vennünk akkor, amikor a hosszú távú finanszírozás problémájáról beszélünk. Perc Ildikó következik. Mm, köszönöm szépen, elnök asszony. Alapvetően egyetértek Klinz képviselő úrnak a meglátásaival. Van néhány pont azonban, amit ki szeretnék emelni. Az első az ötös ponthoz kapcsolódó. Nem gondolom, hogy bár az tény hogy az eu ban a hosszú távú finanszrozás alapjának jelentős részét a bankok biztostják ez nem az állami költségvetésekkel folytatott rossz gazdálkodás miatt van mint ahogy az ötös pontban ez második részében feltüntetésre került. mélyen egyetértek azzal hogy a, a befektetéseknek átláthatóknak és biztonságosoknak kell lenni ezt eh, különösen fontosnak tartom mindenre tekintettel megjegyezni. az új forrásokra tekintettel eh, ki kell térni eh, és szerintem jó lenne ha az anyag is érinteni az állami támogatásoknak a szerepét az elkövetkezendő forrás lehetőségek között nem értek ugyanis azzal egyet hogy az állam mint sokszor elhangzott rossz gazda azt gondolom rossz vállalatiránytás van rossz tulajdonosról e tekintetben nem tudunk beszélni nagyon jó elképzelésnek tartom a nemzeti és regionális fejlesztési bankokat bár kétségtelen hogy csak távlati elképzelés de jó lenne ha megvalósulna különösen a határon átnyúló eh, projektötletek eh, viszonylatában a regionális fejlesztési bankokban nagy lehetőséget eh, látok. egyetértek a versenyképességi keretprogrammal ami segteni a kkv knak a finanszrozását ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni azt hogy az egységes európai szinten harmonizált számviteli elveknek a kiemelését én jónak tartanám az utolsó előtti pontban ami bizonyára segtené az elszámoltathatóságot és az áttekinthetőséget pedig növelné. az utolsó ponthoz a, a megjegyzésem az adómentesség kontra adókedvezmény adóharmonizáció vagy adókoordináció viszonylatában én továbbra sem látom hogy rövid távon az adóharmonizáció jó válasz lenne például az infrastrukturális projektek eh, tekintetében a magam részéről maximum az adókoordinációt tudom most elképzelni természetesen a jövőben adódhat eh, mint egy jó válasz az adóharmonizáció de jelen pillanatban erről semmilyen elemzés eh, nem tudott még meggyőzni. köszönöm szépen elnök asszony! Okay, thank you very much. Anybody else? Még valaki? Wolf, szeretne hozzászólni? Csak szeretném megköszönni az itt elhangzott megjegyzéseket, és az árnyék előadóknak a gondolatait is örömmel várom. Egy sem lenne Strecek kollega részére amikor stabil és megbízható adókörnyezetről beszélünk, akkor én nem az adóráták teljes harmonizációjáról beszélek, hanem egy olyan stabil rendszerről, amely nem változik egyik évről a másikra. Mondok egy példát. A legnagyobb német biztosító, az Allianz, hosszú távú befektetés mellett döntött Norvégiában, mert megvizsgálta a számokat, és úgy tűnt, hogy észszerű beruházásnak ígérkezik. Két évvel később a norvég adóhelyzet oly mértékben megváltozott, hogy a profit gyakorlatilag feleződött. Na ez egy nem stabil adókörnyezet, és nyilvánvalóan ez nem lesz alkalmas a külföldi befektetések vonzására, tehát erre azért oda kell figyelni. Thank you very much. Um, I'm just looking. Köszönöm. Köszönöm szépen. December 3-a dél a módosítók benyújtásának határideje, január 9-én fogunk ezekről tárgyalni, és a szavazás terveink szerint 22-én lesz, vagyis január 22-én, a plenáris elé pedig február 2-án kerül az ügy. Egy kicsit előre szaladtunk eh, ahhoz képest, ahogyan terveztük ezt a mai ülést, úgyhogy én azt javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet, Közben ellenőrizzük, hogy mindenki jelen van-e, aki a következő napirendi pontban illetékes, úgyhogy 5 perc múlva újra kezdjük a munkát. A témánk a munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből hatos pont.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 és ez eh, Fabrizio Bertrot eh, jelentését eh, foglalja magába. Most meg is adom neki a szót. A jelentést és a módosító indítványokat fogjuk most megvitatni. Ok. Grazie Presidente. Dicevo, ho lavorato alla stesura di questa... Eh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint említettem, nagyon sokat dolgoztam ezen a tervezeten és a munka során sikerült felvázolni a, az elképzeléseimet. Aztán a szakbizottságban 28 módosítást nyújtottak be, ez nagyjából és átlagban soronként egy módosítót jelent. Egyeztettünk aztán az árnyék előadókkal, illetve a frakciók szakértőivel, hogy egy picit szorítsuk vissza ezeknek a módosító indítványoknak a számát, és próbáljuk tömöríteni őket, valamint kompromisszumos módosító indítványba sűríteni az eszenciájukat. Ami a jelentést magát illeti, ezt a jelentést abból kiindulva állítottuk össze, hogy a vállalkozások hogyan kaphatnak hozzáférést finanszírozási forrásokhoz, és elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy ez hogyan kapcsolódik az adópolitikához, ami nem kifejezetten Európai Uniós szintű hatáskör. Persze kezdetekben a megfogalmazás nagyon általános volt, vagy határozatlan. 28 módosító közül ezeknek a legnagyobb többsége elfogadható számomra, már csak azért is, mert úgy érzem, hogy javítják a szövegszínvonalát, és abban az irányban, abban az irányban mutatnak, amit mi is magunk elé tűztünk. Három kompromisszumos módosítót alakítottunk ki, és ezek elnyerték az eredeti módosítók szerzőinek a támogatását is, és van még egy terület, amin még nyitott a vita, ez a B módosító indítvány, B kompromisszum. Ennek kapcsán el kell gondolkodnunk azon a lehetőségen, hogy azok a munkavállalók, akik gazdasági okokból veszítik el munkahelyüket, vagyis úgy váltak munkanélkülévé, hogy ennek az oka elsősorban a gazdasági válság, és azután különböző szociális juttatásokban részesülnek, hogy ebben a helyzetben pénzügyi segítséget kapjanak. Na most ezzel kapcsolatosan az az elképzelésem, hogy a vállalatok hozzájárulásával, illetve az érdekeltek mozgásterének meghagyásával a munkavállalóknak meg kellene adni a lehetőséget, hogy a juttatásaikat átcsatornázzák a vállalkozáshoz, vagyis visszakerüljenek ezek a személyek a gazdasági körforgásba, vagyis megint munkát vállalhassanak, ez nyilván jót tenne a méltóság érzetüknek is, Lehet, hogy sokak számára nem tűnik ez első pillantásra jó megoldásnak, de gondolkodjanak el rajta, mint szociálpolitikai eszközről. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók önbecsülése megmaradjon. Talán a legfontosabb az, hogy közpénzekről van szó, amelyeket most is elköltünk szociális juttatásokra, ezeket vihetnénk vissza a termelésbe, aztán végül magánjövedelemé válnának ezek, fokozva a társadalom jólétét. Köszönöm szépen! Monika Clever az SND nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját is, a jelentését, illetve a kompromisszumos módosításokat, ezeknek az indítványait. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg nagyon jó. Ráadásul megfelel annak a pozitív trendnek, hogy pénzügyileg is bevonják a munkavállalókat a vállalatok igazgatásába. Ezt sok tagállamban kezdeményezték már megpróbálunk fellépni a válság okaival és következményeivel kapcsolatosan, és ezt megpróbáljuk európai szinten megtenni. Ehhez európai keretekre van szükség, megfelelő iránymutásokkal, és minden ilyen kezdeményezés támogatást érdemel. Kölcsönös elfogadásra van szükség, vagyis a munkavállalói részesedési programoknak az Európa Európa egészében történő kölcsönös elismeréséről, ebben a bizottságnak nagyobb szerepet kellene vállalnia. Ezek a lépések elsősorban a hosszú távú jövőképet kell, hogy szem előtt tartsák, a fenntartható részvételt és az önkéntesség, valamint az egyenlő elbánás alapelveit kell szem előtt tartani. Ami pedig az adópolitikát illeti, a bérpolitikával kapcsolatosan, már ami a pénzügyi részesedési rendszereket illeti, itt még nagy a mozgástér, de sok tennivaló is áll még előttünk. Megpróbálom arra biztatni a bizottságot, hogy ezt a területet, az itt jelentkező lehetőségeket tárja fel. A példákat, a jó gyakorlatokat tekintse át, és alakítson ki egyfajta európai szintű elvet, amely alapján ezeket a tényezőket szabályoznánk. Szerintem a, az adózási kérdésekre nagyobb figyelmet kell fordítani, az esetleges kettős adóztatás elkerülésére, de európai szintű megoldást kell arra találnunk, hogy a nemzeti hatóságoknak hogyan tudunk abban segítséget nyújtani, hogy ezeket az adózási lehetőségeket megvalósítsák vagy feltárják. Nagyon jó elképzelésnek tartom az előbb felvázolt gondolatot, de gyakorlati megvalósítási problémákat vet fel. Kérem a többi szakbizottságbeli kollégát, különösen a foglalkoztatási szakbizottságbeli kollégákat, hogy tegyenek erre javaslatokat, gondoljuk ezt át, hogy milyen módon lehet a gyakorlatban megvalósítani ezt az elképzelést, és fontoljuk meg, hogy az SZND tényleg támogatni tudja-e, fel tud-e sorakozni e mögött, a gondolat mögött. Köszönöm szépen, az ADE nevében Filip nincs itt, nem tudom, hogy valaki más jelentkezik-e szólásra, nem úgy látom. Zöldek. Nem, Filip mégis itt van. Yeah, we're, we're, we're, we're a little ahead of ourselves. Oh, yeah. Itt előre szaladtunk időben. A liberálisak fürgék. Há, úgyis tudjuk, miről van szó, nem? Köszönjük a raportőrnek a munkáját. E, gyümölcsöző vitákat folytattunk eddig, és e, mi mindig is ugyanazokhoz az elvekhez ragaszkodtunk, a foglalkoztatottakat arra kell motiválni, hogy maradjanak a cégnél, nyilván egyfajta pénzügyi részvételt is feltételez. Az egyes cégeknél ez már létezik opcionális módon, de én azt gondolom, hogy alapvetően a választás lehetőségét a, meg kell hagyni. Ami a kompromisszumokat illeti, az A kompromisszum én a szöveggel egyetértek, de ugye mi magunk, illetve a probléma az, hogy kétszer-háromszor ugyanazt mondjuk, én azt gondolom, hogy ezért Eh, át kéne fogalmazni a eh, szöveget, mert eh, az a mondat az elején és a végén is gyakorlatilag ugyanabban a formában szerepel. Ez egyik ezek közül elhagyható lenne, ami a C, módó, a C kompromisszot illeti, ezt is el tudjuk fogadni. Egy ténykijelentésről van szó, ami a B kompromisszumot illeti, ezzel kapcsolatban problémánk van, mert nyilván, hogyha egy munkavállalónak el kell hagynia a céget, akkor persze fektethessen be a cégbe, de onnantól kezdve ne kapjon külön elbírálást, mint bármely más részvényes. Onnantól kezdve ő részvényes. Tehát az önök, ez a javaslat, ami jött a B kompromisszumban szerepel, szerintem nem rendelkezik hozzáadott értékkel. Éppen ezért számunkra a B kompromisszum nehezen elképzelhető. Ennyit gondolunk erről az anyagról jelenleg. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy így megleptük önt, de mivel befejeztük az előzőt előbb, ezért, ezért elkezdtük. A zöldektől nincs itt senki, jól látom, ECR. Sziat Kamel nincs itt. Kamal nincs itt. Van-e valaki, aki még hozzá szólni, akkor valójában itt a hivatalos kezdési időpont előtt befejeztük, mint, tehát még, még azelőtt befejeztük, hogy el kellett volna kezdenünk. Visszadom a szót a raportőrnek. Köszönöm. Ami az ALDE álláspontot illeti, én kaptam egy közleményt tőlük a B kompromisszumról, amely egy részenkénti szavazásról beszél, de összességében hajlandók támogatni ezeket. Ez volt az az információ, amit én kaptam. Tehát nem tudom, hogy részenként, tehát két részre tesz, szedjük a kompromisszumot, számomra az is elfogadható. Mert akkor úgy tűnik, hogy az Aldének is elfogadható lenne, és akkor tudnák támogatni a B kompromisszumot, nem? to respond? I'm, I'm more than glad to respond. I think... Persze, én nagyon szívesen válaszolok. Azt hiszem, hogy egy kicsi félreértés történt. A B kompromisszum ugye azt jelenti, hogy ha valakit elbocsátanak, akkor az befektetheti a pénzét a cégbe, de az a kötelezettség, hogy innentől kezdve felvegyék újra ezt az embert, ez a kötelezettség elég furcsa, mert azért két különböző dologról van itt szó, az alkalmazott, illetve a részvényes. Megteheti természetesen a cég, hogy minden részvényest felvesz, E, alkalmazottnak, e, de hát e, akkor az elbocsátott alkalmazott szerezzen többségi részesedést, és akkor azt csinál a céggel, amit akar, akár fölvehet mindenkit, akinek részvénye van. Nehéz ezt a gondolatot magát támogatnunk. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt, ezt észszerűen fel lehet osztali elfogadható részekre. Nehezen látom, hogy, hogy ez menne. Does the rapporteur wish to... Raportőr, erre akar-e válaszolni? A bizottság azt mondta, hogy szeretnének hozzászólni ehhez a témához. Rengeteg időnk van, nyugodtan. A következő téma raportőre még nincs is itt. Akár szórakoztathatjuk is magunkat ezzel. I was No, beh, adesso no, non che si debba necessariamente impiegare il tempo. Eh, mi riferivo soltanto, ma... Mm, eh, nagyon örülök, hogy szólhatok még eh, ehhez hozzá. Én megértem az ALDE, illetve most már kicsit jobban értem az ALDE álláspontját. Köszönöm szépen, hogy megismételték de szeretnék valamit írásban kikérni. Nem, ne, nekem itt eh, írásban átadták azt a kérést, hogy a B kompromisszummal kapcsolatban majd részenkéti szavazást fognak kérni, és én csak annyit mondtam, hogy én ennek nem vagyok ellenére, rendben van, semmi kifogásom nincs az ellen, hogy a B kompromisszumról két részben szavazzunk. Az okok emögött, tehát hogy, a, hogy miért kellene egy, egyenlő elbánást tanúsítani a vállalat mögött álló minden ö, finanszírozó iránt, ö, hogy miért kellene őket újra felvenni, amikor elbocsátották. Ez tulajdonképpen a válság általános állapotával, általános hangulatával függ össze. Ugyanis ilyen módon, az, ha valaki ut, ugyan el is bocsátanak a munkahelyéről, az állam még mindig befektet, befektetőként kezelhető, tehát tulajdonképpen ez mind közbefektetés, nem személyes befektetés. És az alapok is az különböző országok szabályainak megfelelően kezelendők és azoknak az embereknek a támogatására gondoltunk, akik elveszítették az állásukat. Tehát tulajdonképpen ez a pénzek újra felhasználásának egy olyan módja, amelyből profitálhatnának az elbocsátottak is. Ez csak egy olyan kísérlet volt, amelyet biztosítani kívántuk, hogy a közpénzek egy bizonyos részét magánfinanszírozásba csatornázhassuk be. és ez részét képezi tulajdonképpen a tagállamokban létező szociális rendelkezéseknek is. A szocialisták javaslatát illetően egyetértek azzal, amit mondanak, illetve átgondolhatjuk el, amit mondanak, és egy találkozón biztos, hogy megegyezésre fogunk tudni jutni, hiszen a két dokumentumok két dokumentum között vannak közös pontok. Megpróbál próbálnunk európai módon alakítani ezt a jogszabályt, meg kell nézni, hogy a vállalatok finanszírozásának milyen körét tudok támogatni, és hogy a legstruktúráltabb módon hogy tudjuk támogatni ezt a tevékenységet. Van sok olyan pont, amelyben teljes mértékben egyetértünk és gyakorlatilag a 28 módosítóból csak két módosítót itt utasítok el, tehát 28-ból 26-ot el tudok fogadni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok, a, nagyon sok ponton megegyezik a véleményünk. Köszönöm szépen a szocialistáknak a hozzájárulást a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munkát fektettek, fektettünk bele, nem is egyszerű ez a jelentés, és a tagállamok között is vannak egy, nem, egyet nem értések. Elnök, a bizottságnak adom meg majd először a szót, és hogyha utána még a jelentéstevő szeretne szólni, vagy bárki más hozzá szeretne szólni, azt is meg lehet tenni, hiszen még 25 percünk van, mielőtt a következő témát el kell kezdenünk. Bizottság képviselője tehát az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok részletekbe menni, csak szeretném leírni, hogy a bizottságnak milyen érdekeltségei és milyen tevékenységei említendők meg ezen a területen. Először az alkalmazotti tulajdon, résztulajdon, ez már a vállalati felelősségvállalásról, illetve a vállalati jogszabályokról szóló területen is előkerült, tehát amikor az alkalmazottak részvállalásáról volt szó, ez többek között az átláthatóságot erősítene meg, illetve a különböző vállalati, vállalatirányítási módszereket támogatná hiszen a kutatások is arra mutatnak, hogy a vállalatok termelékenységét megerősíti ez, illetve az alkalmazottak motivációját is fejleszti. Tehát két olyan jelenség, amely közvetlenül hat az európai versenyképességre, növekedésre és foglalkoztatásra. Azon kívül a vállalatok hosszú távú finanszírozását, illetve hosszú távú gondolkodását is jobb minőséggel látja indítja el. Az el, Európai Parlament kísérleti projektjei is szólnak ilyen témákról. A bizottság az alkalmazotti megosztott tulajdonlási programokat meg fogjuk tekinteni, hiszen jelenleg a tagállamokban nagyon nagy különbségek léteznek a megközelítést illetően, és itt ezért főleg a határokon átnyúló megvalósítása ezeknek a terveknek nehézsége, nehézséget fog okozni. Ezért lehet, hogy majd olyan szabályozási javaslatokat fogunk kidolgozni, amelyek a munkavállalók tőkerészesedésének bevezetését megkönnyítik. Például az átláthatóság nőne akkor is, hogyha a szabályozási környezeteket és az adóterheket is jobban koordinálnánk. A kísérleti projektek és a legjobban bevált gyakorlatok megosztása egy konferencián kerül majd megtárgyalásra, január 30-án rendezzük meg itt Brüsszelben ezt a konferenciát, és Barnier biztos úr lesz majd ott a fő előadó, ő fog majd beszélni a munkavállalók tőkereszi részesedésének témájáról. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Elnök, szeretne valaki még hozzászólni a témához? jelentéstevő beszélget. Szeretne még valamit mondani, Fabrizio? Köszönöm. Igen, egy részletről szeretnék szólni, miután meghallgattam a bizottság képviselőjét. Egyetértek mindennel, amit mondott, de a szemantikai szempontból olaszul a cím pénzügyi részvételről szól, de tulajdonképpen a, az, az eszközök résztulajdonáról szól olaszul, már pedig az angol cím inkább a bevételek részesedését említi. Remélem, hogy az olasz fordítás miatt nem érti senki félre a címet, tehát inkább a tevékenységekről szó, van itt szó, nem pedig az eszközökről. Elnök, valaki még szeretne hozzászólni. Ha nem, akkor elmondanám, hogy Andrea Schwab 10 percet fog késni ahhoz képest, az időponthoz képest, amelyet meghatároztunk a napi rendi pontnak, úgyhogy most 20 percünk maradt úgy gondolom, hogy az a legokosabb, hogyha még egy rövid szünetet tartunk, egy 15 perces rövid szünetet. Reméljük, hogy a letelte után nem sokkal újra kezdhetjük a munkát. Köszönöm. Köszönöm. Okay, everybody, we've captured our rapporteur, um, who's uh, had some travel problems. Voltak kis utazási problémák itt. Uh, az előadónk uh, nehezen érkezett meg, hetes napi rendi pont következik. Tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló nemzeti jogszerinti kártérítési keresetekre irányuló egyes szabályok. András Schwab az előadó. András, meg is adom a szót. Much. Chairwoman, liebe Kollegin, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök kollégáim, hogy lehetőségem van most az első javasolt módosítókat bemutatni. Múlt héten az árnyék jelentés tevőkkel is összeültem már, és folyam, fontos megbeszéléseket folytattunk, kijelöltük az első cél vonalat tulajdonképpen. Örülök neki, hogy az európai kártérítési jog mindenki számára nagyon fontos, és hogy a az engedékenységi programmal kapcsolatos lehetőség most itt felmerült. Ezért is módosított, módosítókat nyújtottunk be, mégpedig csoportosan, mert nem gondoltuk ugyan, hogy kompromisszumokat tudunk rögtön készíteni, de Intfeld kolléganő majd eb, ezen a héten megbeszélést tart a bizottsággal a legfontosabb dolgokról, tehát még egyszer az engedékenységi programról, amely az egyik legfontosabb vonás ennek a, ennek a témának. Örülök neki, <clears throat> hogy még egyszer átvehetjük, hogy az eljárás szempontjából ez a dosszié éppen hol, hol tart. A jogi bizottságban volt egy kis el, véleményeltérés, illetve a jogi bizottsággal volt egy kis véleményeltérés arról, hogy ki lesz majd a, mégis az életékes bizottság. Most már sikerült megegyeznünk, tehát a jogi bizottság az 5-ös, a 10-es és a 17-es, 18-as cikk szempontjából egyedüli felelősséggel rendelkezik, és a negyedik cégben, valamint a preambulus bekezdésekkel is ez a helyzet. Mi pedig a 6, 7, 9 és a 19-22-es cikkért vagyunk felelősek, illetve a 4-es cikk bizonyos részeiért. Az összes többi területen pedig közösen visszük a jelentést. Nagyon örülök neki, hogy Rapkai úrral a jogi bizottság részéről együtt fogunk tudni majd működni. Nem tudom ugyanakkor, hogy a jelentés tervezetét mikorra készíti el és az biztos, hogy ki kell várnunk, még ez elkészül, és az arról szóló szavazást is ki kell várnunk, mielőtt majd a mi munkánkat is hozzá tudjuk igazítani a jogi bizottsági munkájához. Remélhetőleg január 21-én fognak majd tudni szavazni a júri bizottságban az anyagról, és akkor majd a, a módosító indítványokat is átadják nekünk. Ezek után január 27-én mi is szavazni tudunk majd a a javaslatról. A tanácsban, ahogy tudjuk, a jogi szolgálatot kérdezték meg arról, hogy az egyes vagy a három hármas cikk legyen a jogalap, sőt a tanács támogatja, hogy kettős jogalap legyen, ezt majd megnézzük, hogy lehetséges-e. Minden esetre a jogalap megváltoztatására vonatkozó javaslat az mindenkinek a támogatását elnyerte, viszont a jogalaptól függ majd, hogy a parlamentet milyen mértékben vonják be a munkába. Fontos témáról van szó, ezt a sok módosító is mutatja. Nagyon fontos ez az eljárás, mivel az Európai Bíróság összesen a összesen két ügyel kapcsolatban döntött úgy, hogy a dokumentumok titokban tartása amelyet a bizottság az engedékenység programmal kapcsolatban elvár, az nem elfogadható és nem engedhető meg tehát nem, nem lehet egy, egy az egyben elutasítani ezt a javaslatot. Az engedékenységi program már nagyon sok éve folyik, és nagyon sok felhasználó számára ele, elemi be, jelentőséggel bír ez, hiszen egy sor, sorkartelt nem is tudnának leleplezni enélkül. A, az Európai Bizottság által a legfontosabb ügyek ugyanis úgy jutottak a napvilágra, hogy pontosan ezt a bizonyos engedékenységi programot alkalmazták, és itt a kartelleknek a saját alkalmazattaik adtak át információkat, és azt el, azt, azt nem lehet elvárni, hogy a kártérítési kötelezettségtől mentesítsék a bejelentést, a bejelentőt, de arra lehetőség van, hogy a bizottság a büntetés szempontjából a legelőször jelentő vállalat szempontjából engedékenyebben áll, járjon el, és ez rendkívül nagy jelentés, jelentőséggel bír, ezért is nagyon sok módosítót nyújtottak be annak érdekében, hogy ez is, ez meg, meg is maradjon és megvalósulhasson. Én részemről ennyit szerettem volna mondani, várom, hogy a többi frakció nevében felszólalok, majd mit tesznek ehhez hozzá. Köszönöm. Okay, thank you. I'll now go to the... Köszönöm szépen. Akkor most az árnyék jelentéstevők közül a szocialisták nevében Antolinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az előző felszólalást, és azt is, hogy múlt héten és korábban is eszmét cserélhetünk erről a dossziéről. Remélem a jövőben is ez lesz a helyzet, mert az előzetes ütemter szerint január 27-én szeretnénk erről szavazni, addig nagyon sokat kell majd még dolgoznunk, hogy ez valóban megvalósuljon. Szeretnék emlékeztetni mindenkit a vita kapcsán, hogy ez a téma a versenyjogot érinti, illetve az alapjogok érvényesülését is. Ezért nyilvánvaló, hogy nagyon sok tagállam számára az alapvető jogok kérdése olyasmi, amit törvényben kell lefektetni. Ehhez törvény erejű jogszabályra van szükség. Ezért szükség van a parlament szerepvállalására, egy olyan eljárásra, ami ezeknek a célkitűzéseknek az elérését garantálja. 25 módosítót nyújtottak be, és kettő tartozik ezek közül a Júri Szakbizottság kizárólagos hatáskörébe. Úgy gondolom, hogy a módosítók pontosan az én aggályaimat fogalmazzák meg, különösen a versenyok tekintetében a magánjogi pillért érintik ezek a módosítók, ezek nagyon fontosak, és az EPP és a szocialista frakció elnöke is kifejtette, hogy a prioritás az, hogy jogszabályalkotási kezdeményezés történjen ezen a területen, nem csak a kollektív igazságügyi eljárásokra vonatkozik mindez, hanem horizontális megoldást szeretnénk kialakítani. Vannak technikai megjegyzéseim is, megpróbálva beilleszteni a perenkívüli, vagyis barátságos megegyezésnek a lehetőségét a jogszabályba, hogy valamiféle kártérítés fizetése vagy más módon megoldják a vitás helyzeteket. Szeretnénk, hogyha ez a lehetőség megmaradna. Illetve másodszor legyen meg az a lehetőség, hogy olyan részvényeket is kaphassanak, kártérítést azok, akik valamilyen okból hátrányt szenvedtek el jogbiztonsági szempontból, jogi szempontból, vagy elkerülendő az ellentmondó megoldásokat, vagy eljárási eredményeket. És ezt egy ilyen jellegű kezdeményezésben alapelvként kellene figyelembe venni. A az engedékenységi programokkal kapcsolatosan nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az áldozatoknak a tájékoztatási lehetőségeit, és mindig garantálni kell az igazságügyi ellenőrzést az úgynevezett engedékenységi eszköz esetében. A tanúvédelemre is kitérhetnénk itt, és olyan adatokra, amelyek egy tanú esetében relevánsak lehetnek, de hogyha valamilyen dokumentum releváns részeket is tartalmaz, és nem relevánsakat, akkor ezeket ilyen értelemben kell kezelni az engedékenységi programban. Ilyesmit szeretnék tehát javasolni, ami pedig a versenyjogot élet, illetve a kártérítési lehetőséget, mert ezek érinthetik a cégeket és a fogyasztókat is, ezért ezeket külön szinten kell kezelni, hogy ezek a cégekre, vagy pedig a végfelhasználókra, vagyis a fogyasztókra vonatkoznak. Ez a panaszokra is vonatkozik, hogy külön szinten kell ezeket kezelni, a tekintetben, hogy cégekkel vagy fogyasztókkal foglalkoznak, és biztosítani kell azt, hogy ne legyenek büntető jellegű kártérítési keresetek, és hogy különbséget kell tenni a magán és az állami cégek között, ami a magán kártérítéseket illeti, ezekkel kapcsolatosan meg kell kísérelni, hogy perenkívüli egyesség jöjjön létre még mielőtt elindul a, az igazságügyi eljárás. Tehát ezt egy korai szakaszban kell lehetővé tenni, ezért szeretném azt a lehetőséget felvetni, hogy egyfajta egyeztetési vagy konfliktus megoldási eljárás is érvényesüljön. Azután az a közös keresetekre vonatkozó elveket szeretném még megemlíteni. Néhány év múlva kialakulhat egy olyan helyzet, hogy a különböző tagállamok másként és másként szabályozzák ezeket a csoportos kereseteket, és ezt szeretnénk elkerülni, ezt a fajta széttartást a jogszabályokban, ezért az alapelveket közösen kell meg határoznunk az ilyen keresetekre vonatkozólag. A tagállamoknak biztosítaniuk kell tehát ezeket az eljárásokat, hogy a kis összegű károkozás esetében ne retenjenek el az áldozatok vagy a sértettek az jogaik érvényesítésétől. Tehát az alapelvekben egyességre kell jutniuk a tagállamoknak, és egységes megoldást kell alkalmazniuk. Ezzel a lehetőséggel is számolni kell, és ezért nyújtottam be módosítókat ebben az értelemben. A következő hónapokban ezekre a kérdésekre bizonyára sokszor vissza fogunk térni, remélhetőleg mindenkinek a megelégedésére szolgál majd a megoldás. Ez egy nagyon fontos jogszabálykezdeményezés. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now for Köszönöm. Az ALDE nevében Sophie Intvelt. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek azt, hogy ennyire kooperatíva volt, mindenkivel hajlandó volt együttműködni. Sanchez Presedo úr már néhány olyan dolgot elmondott, amit én is akartam volna, ezeket nem fogom elismételni. Van azonban ezen kívül néhány további általános megjegyzésem. Gyakran mondják, hogy nagyon fontos az, hogy a, eh, az igazságügyi eljárás az tényleg igazságos és méltányos legyen, tehát a kartelezőket büntessék meg. Alapvetően itt néhányan alapvető jogokra is utalnak, de hogyha az engedékenységi programról beszélünk, az már elfben sem egy tisztességes eljárás abban az értelemben, hogy a az egyik eh, a illegális tevékenységben, szabálysértésben résztvevő fél eh, szabadul a büntetéstől, vagy enyhébb büntetést kap akkor, hogyha a többieket besúgja. Eh, tehát ez azt gondolom, hogy nem tisztességes eljárás alapvetően, miközben a bizottságról ugye azt látjuk, hogy az engedékenységi program a, szinte az egyetlen módszer a bizottság gondolkodásában a kartelek leleplezésére. Miért nem investálnak több energiát egyéb vizsgálati eszközökre. Az engedékenységi program, az engedékenységi eljárás, az gyakorlatilag egy ilyen végső eszköz kéne, hogy legyen, vagy legalábbis a sok eszköz közül csak az egyik a kartelek felderítésére. Én azt gondolom, hogy a szerződés ellenében hat az, hogyha felszólítunk arra, hogy a közzétételt tiltsuk meg. Az átláthatóság ugyanis a főszabály. Valaki igen hangosan telefonál, úgy látom. E, nos, tehát nem lehet megtiltani a közzétételt, a nyilvánosságra hozást, mert az a szerződés ellenében hat. Én azt gondolom, hogy a közététel megtiltását esetről esetre indokolni kell, és itt most a nemzeti bíróságok bíróinak a fejével gondolkodom, persze kapjanak egy szamárvezetőt, de ők döntenek aztán arról, hogy a közétételt lehetővé teszik-e, vagy megtiltják. A hatos cikkkel kapcsolatban is további felvilágosításra van szükség nagyon bonyolult kérdésről van szó, itt alapvetően ugye a bizonyítási teher megfordításáról van szó, Nekem a raportőr javaslatával is van bajom, mert ő azt mondja, hogy először azt kell bizonyítani, hogy valaki kárt szenvedett, de nyilvánvalóan csak akkor bizonyíthatja valaki, hogy kárt szenvedett, hogyha a bizonyítékhoz hozzáfér. De a bizonyítékhoz csak akkor fér hozzá, hogyha bebizonyítja, hogy kárt szenvedett. Tehát ez a kárt elszenvedő áldozatnak nagyon nehézé teszi azt, hogy ténylegesen egy keresetet a bíróság elé vigyen, mert gyakorlatilag a bizonyítékhoz nem férhet hozzá. Tehát ehhez, erről tovább kell még beszélnünk, vitatkoznunk, és valami megoldást kell találnunk gyakorlatilag, ugyanis lehetetlenné válik a szabálysértések kis áldozatai számára, hogy ténylegesen kártérítést igényelhessenek az elszenvedett kárért. Mi természetesen a kollektív jogorvoslatot továbbra is támogatjuk, és aztán majd az árnyékelőadók ülésén meglátjuk, hogy sikerül-e közelebb kerülnünk a megoldáshoz, de gyakorlatilag nagyon keményen és erősen támogatjuk a kollektív jogorvoslati mechanizmust. Úgy véljük, hogy a köz- és magánjogi jogérvényesítés között egy egyensúlyi helyzetet kell létrehoznunk. Nyilván a köz, illet, a közjogi jogérvényesítés is fontos, de a magájogi jogérvényesítést is elő kell segítenünk. Preszedó úr által elmondottakhoz még a bírságokkal kapcsolatban annyit mondanék, hogy a, a, a bírság az a szabálysértésnek a büntetése, az nem egy jóvátétel, tehát el kell különíteni a jóvátételtől, a kárpótlástól. E, nyilván legyen észszerű a szabálysértés. Nos, azok a cégek, amelyek panaszkodnak, hogy túl nagy a bírság eh, vagy a kártérítés, hát én ezeknek a cégeknek azt mondom, hogy ne kövessenek el jogsértést, és akkor nem lesz semmi probléma. Azt gondolom, hogy ez a legjobb recept. Thank you, uh, for the green... Köszönöm szépen a zöldek nevében. Szeretne valaki szólni? Bász volt az illetékes, de ő nincs itt. Nos, majd akkor én helyettesítem. Elnézést kérek azért, eh, hogy a kollega nem lehet itt néhány szót szólnék helyette ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Összességében pozitívnak látjuk ezt a jelentést. Két megjegyzést, általános megjegyzést tennék az elején. Az első az arról szól, hogy a versenyjogi jogsértés áldozatainak többsége jelenleg nem tud kollektív jogorvoslati lehetőséghez jutni, és így kártérítéshez jutni. Ezen kívül gyakorlatilag lehetetlen lemérni a belső piacon a jogsértések következményeit, illetve azok súlyát. Nyilván ez aláássa a fogyasztók bizalmát a belső piacon. Ez az első általános megjegyzésem. A második általános megjegyzésem az eh, egy ebből következő probléma, hogyha a vállalkozások a fogyasztói panaszokkal nem foglalkoznak, akkor a versenyjogra lehet hivatkozni. A kompromisszum, amit a, javas, amit a raportőr javaslat, ezeket a nehézségeket segíti, ugyanakkor a módosító sajnálatos módon számunkra ténylegesen nem teszi lehetővé a probléma megoldását, eh, anélkül, hogy ténylegesen lehetővé tegyük a kollektív jogorvoslatot, a kollektív redresszt. Enélkül, is, enélkül ugyanis nem lehet eh, előre látni azt, hogy hogyan lehetne a versenyjogi jogsértéseket megelőzni eh, egyes vállalkozások eh, vonatkozásában. A kollektív jogorvoslati mechanizmus hiánya ténylegesen azon vállalkozásoknak kedvez, amelyek megsértik a versenyjogot tehát eh, kötelező keresetekre, magájogi keresetekre, kollektív jogorvoslati keresetekre van szükség, és ezzel egy időben továbbra is kötelező keresetekre van szükség közjogi területen is azért, hogy a joggal való vissza élést megakadályozzák, és azt, hogy az európai versenyjog sérüljön. Ez a két mechanizmus, tehát a köz- magájogi megközelítés egységesen fontos, és kell, hogy megjelenjen az európai jogban. Az árnyék előadónk, aki most nincs itt, e, továbbra is készen áll arra, hogy együttműködjön a raportőrrel és kollégáival annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot hozzon létre, egy olyan jogi keret alakuljon ki, amely eh, még a mandátum vége előtt védelmet nyújt az áldozatoknak. Köszönöm. Okay, thank you. Um, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, zöldek nevében Stokian. Eh, én az ECR tagja vagyok, elnézést. Elnök, csak, csak áttettem a másik frakcióba. Én Négy megjegyzésre szorítkoznék. Lehet, hogy valak, van, akit meglett, de az ECR támogatja a bizottság javaslatán. Egyetértünk abban, hogy egyensúlyt kell teremtenünk a köz- és magánjogi jogérvényesítés között a versenypolitikán belül, hiszen fogatlan tigris egy olyan versenypolitika, ahol nem biztosítunk jogi eh, jogérvényesítést, a kartellesítés áldozatainak ugyanis hozzáférés kell biztosítani a kártérítéshez, ezért a bizottságot üdvözöljük, viszont a kollektív kereset bemutatását ebben az irányelben elleneznénk, hiszen a bizottság javaslatai ez ellen menne. A kollektív keresetet természetesen támogatjuk, a tagállamokban ezt elérhetővé kell tenni, de arra nincs szükség, hogy ezt a jelenséget ebben az irányelben említsük, illetve ebbe belevegyük. A bizottság azt javasolja, hogy egy horizontális megközelítés keretében tegyük meg ezt az Európai Uniós jogszabályokban, de nem akarja harmonizálni az összes tagállam kollektív kereseti eljárásait egy olyan rendszerré, amely ahelyett, hogy mindenkire alkalmas lenne, egyik helyen sem alkalmazható. Tíz módosítót nyújtottam be, annak, úgyhogy a bizottság javaslatához igen közel szeretnénk csak maradni. Bizonyos szempontból igen messze menő hatása lesz majd a javaslatnak a nemzeti eljárásjogra, ezért ezzel kapcsolatban szeretnénk módosítókat benyújtani, hogy a nemzeti nemzeti jogok ne sérüljenek. Ugyanakkor viszont az engedékenységre vonatkozó dokumentumok védelmével kapcsolatban fenntartásaink vannak, hiszen a versenyjogot szeretnénk erősíteni, és ennek érdekében biztosítanunk kell, hogy a magán jogérvényesítés semmiképpen ne gyengítse az engedékenységi programok hatékonyságát. A titkos kartelek felfedezésénél gyakran megsértik a, a magánjogokat, és meg, megsütik a jogokat, és bizonyos vállalkozásoknak alacsonyabb bírságot szabnak ki. Az engedékenységi programban adott információ az informátorok szempontjából nagyon fontos, az informátorok védelme szintén, és hogyha ösztönzőleg akarunk hatni a versenyjogokkal, a vállalatok együttműködésére, a versenyjogi kérdésekben, akkor mindenképpen meg kell védenünk a dokumentumokat. A, az informátorok számára ez rendkívül lényeges, és a jogérvényesítés szempontjából is elengedhetetlen. Hölgyeim és Uraim, elnök asszony, nincs alternatívája az információ, az informátorok használatának. Innet fel, asszony, mit tehetnénk? Lehallgassuk a telefonokat, vagy a vállalatokon belüli kommunikációt? Vagy másféleképpen figyeljük meg? Hogyha ezt megtennénk, akkor olyan mértékben avatkoznánk be a vállalatok magánügyeibe, a versenyjog védelmében, ami elfogadhatatlan. Inetfeld asszonyom, nem, nem hinném, hogy önnek ez lenne a célja, de ezt fogja elérni, hogyha nem támogatja a bizottság javaslatát. Köszönöm. Uh, thank you very much. Do we have Köszönöm szépen. A GUE nevében. Ein paar kurze Anmerkungen. Jörgen. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentéstevő munkáját de a bizottság javaslatát is köszönöm, illetve már, hiszen már nagyon régen ö, ö, vártuk ezt a javaslatot, és ez most végre az asztalon fekszik, úgyhogy ezért köszönetet érdemelnek. Szerintem is ö, alapvetően jó. Persze vannak technikai finomításra, van, van szükség technikai finomításokra, de Nagyjából egészében a javaslat elfogadható, jól néz ki, és meg fogok próbálni, meg fogom próbálni a bizottság által javasolt irányban haladva megerősíteni a dokumentumot. A kollektív keresetekkel kapcsolatban persze ezek jók, csak az a kérdés, hogy itt ebben a jogszabályban szabályozzuk-e ezeket, vagy ahogy a bizottság javaslat, javasolta, készítsünk egy általános irányelvet a kollektív keresetekről. Ha itt kezeljük, akkor legalábbis nagyon óvatosan kell kezelnünk ezt. Nem ellenzem én egyiket sem, csak ugye a, a kollektív kereset értelmesebb lenne, hogyha egyetlen irányelvben kezelnénk, mint hogyha sok irányelvben apránként említenénk meg. Tehát alapvetően azt tudom mondani, hogy a bizottság javaslatát messze menően támogatjuk, nem készítettünk még módosító indítványokat, de nagyon várjuk a többiek módosítóival folytatott munkát, illetve a további vitát is. Köszönöm szépen. Okay, that's the end of the shadow. Akkor végére értünk az árnyék előadók sorának. Peter Martin azt hiszem még szólni szeretne, valahol van egy felszólaló lista, csak elkevertem. Mégis eh, Hans Peter, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Mivel sok mindent elmondtak már a kollégák, és mivel németül beszélt más is, ezért és én is németül fogok tovább beszélni. Ez megint egy olyan jogalkotási javaslatról van szó, ami nagyon át, átfogó és nagyon sok mindent magába foglal. Tudom, hogy nem a jelentéstevő tette ezt, hanem a bizottság javaslata hangzik így. Minden esetre az lenne jó, hogyha kicsit megkordítanánk és pontosítanánk a szöveget. Meg szeretném kérdezni, hogy mit tudunk tenne annak, tenni annak érdekében, hogy a különböző érdekeket egyesíteni tudjuk. Hát ennek érdekében ugye mindig az a kérdés, hogy honnan származnak ezek a e, érdekek. Én úgy gondolom, hogy minden kérdésben, minden külön-külön kell ezt átgondolnunk, hiszen nagyon sok résztvevőnek, érdekeltnek vannak különböző jó ötletei, de nem biztos, hogy ezek mindig jó hatással vannak. Mivel 46 többen nyújtottam én és egy kicsit megszólalok. Ezeknek a módosítóknak a témája nagyjából megfelel annak, amivel foglalkoztunk itt a korábbiakban, a szakbizottságban, úgyhogy biztos nem lepőd lepnek meg a kollégák ezeken, csak néhányra szeretnék rámutatni. Az egyik kérdés a utókövetési esetekben a bírságolásnak a felfüggesztésére vonatkozik, az állami bírások, bírságokra gondolok. Nyilván nem az a célja a bírságoknak, hogy megszüntesse a vállalkozás működését, de előfordulhat, hogy ilyen súlyos következményekkel jár a bírságolás. Ilyen előfordult korábban is. Úgyhogy ezt a kérdést egyszerűen felszerettem volna vetni, hogy ezzel is foglalkozunk. Bizonyos esetekben szükség van arra, hogy például valamiféle elkülönített számlára fizessék a bírságot, vagy hogy késletetve fizessék azt meg. Ami pedig az engedékenységi programot és eljárást illeti, nagyon kényes egyensúlyt kell itt kialakítanunk, Úgyhogy inkább kisebb falatokban próbálkozzunk ennek a problémának a megoldásával. Lehetnek olyan körülmények, amikor szükség van ennek az információnak a közzétételére, egyéb esetben a fogyasztók nem tudják biztosítani a kártérítésüket. Nyilván itt vannak árnyalatok. Ezeket egyébként a módosítóimban is próbáltam érzékeltetni. A korlátozási időszak arra nézve, hogy mikor kell meghosszabbítani az keresetnek az időszakát. Én az Egyesült Királyság piacából indultam ki, hiszen itt van a legnagyobb kereslet úgymond az ilyen eljárásokra. Úgyhogy ez már egy bizonyított eljárás. Persze nem eh, minden rossz, ami az Egyesült Királyságból származik, eh, ezt is hozzátenném. Legitimate and should be maintained. Um... Vannak olyan területek, ahol valószínűleg eh, feltételezhetjük azt, hogy az ellátási láncban tovább hárítják a költségeket a vállalkozások. Ennek elkerülése érdekében nyújtottam be néhány módosítót, ezt árnyalandó. Nem a bizonyítás kényszert szeretném megfordítani ennek az irányát, hanem egy logikus kereskedelmi feltételezésből indulok ki, hogy könnyen tovább háríthatják partnervállalatokra, vagy pedig a fogyasztókra az a bírságolási költségeket a vállalatok. Ha például egy cég egy kartelben részt vett, akkor nehéz megállapítani, hogy tovább hárították-e a költségeket. És azt is felvetettem, hogy legyen egy kötelező, konszenzuális vita megoldási eljárás nem feltétlenül kötelező eredménnyel, lehet, hogy nem működik egy ilyen egyeztetési eljárás, de ezt az alternatívát be kellene építeni az eljárásba. Tehát van néhány részletkérdés, amit próbáltam módosítani ezekkel az indítványokkal, ez nem feltétlenül mond ellent annak, amiről eddig itt beszéltünk ebben a körben. Megpróbáltam az arany középutat megtalálni a szívem kívánsága között, ugye, ami sokszor ö, szigorúbb fogalmazás lenne, illetve az értelem által sugallattak között, hogy mit reális elérni. Ha senki más nem kér szót, akkor a bizottsághoz fordulok, hogy van-e valakinek mondani valója, nem nagyon látom, hogy itt lennének, de ha szeretnének szólni, akkor röviden van erre lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, röviden meg tudom erősíteni, ahogy Schwab úr is elmondta, hogy a bizottságnak sincs oka arra, hogy a jogalapot módosítsa a jog szabályalkotási javaslatban, úgyhogy örülök, hogy tovább dolgozhatunk ezen a jogszabályon a parlamenttel, és az elnökök konferenciája kötelezettséget vállalt hogy kívánja zárni ezt az eljárást a választások előtt, ennek nagyon örülök. És el tudjuk fogadni Schwab úr felhívását, hogy vele együtt és az árnyék előadókkal közösen egyeztessünk bizonyos elemekről, ezt a meghívást szívesen elfogadom. Sokan beszéltek arról, hogy milyen szerepet kaphat az engedékenységi eljárás a végrehajtás során, és a megfelelő egyensúlyt ki kell alakítani a magánjog szerinti végrehajtással. És Andreas. Köszönöm szépen. Most Smajtegárd úr által mondottakkal valóban meghívtuk a bizottság képviselőit az ülésekre, sőt Mártinnal már egy meghallgatást is terveztünk. Ezzel, erre mindenki érdekeltet meghívtuk, annak érdekében, hogy mi átháttatóbb legyen az eljárás, és a versenyjog keretében ugye már nagyon régen így dolgozunk. Tremolza és a spanyol kolléga is írtak már jelentést ilyen témából, témában és a bizottság javaslata is elsősorban az átláthatóságot támogatja. Látom ugyanakkor, hogy tudom, hogy egyrészt vannak általános érvek, például Martin kolléga azt mondja, hogy nagyon nehéz, nehezen érthető így a szöveg. Mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy mennyire fontosak a részletek a szövegben. Intvelt asszony azt mondta, hogy ebben a szövegben nincsen fair trial, tehát igazságos eljárás el. Én úgy gondolom, hogy a, a szöveg hangsúlyozza, hogy ugyanazokat az elveket kell, hogy alkalmazzuk, amelyek minden, minden szempontból mindenhol alkalmazandók, és Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nem különbözik a szöveg a többiből, viszont, többitől viszont az tény, hogy a, az, azok, akik megsértik az általános jogokat, azok ilyen módon az eljárás alá, alá kerülhetnek. Egy sor pontban egy, megegyezünk a biz, biz, bizottsággal, ezért örülök neki, hogy Klute kolléga tulajdonképpen csak technikai finomításákról beszél, ezeket nyilván meg tudjuk majd tenni, és a, a módosítók is remélhetőleg arra fognak, kimen, arra fognak majd kimenni, hogy ezeket a még fennmaradó egyensúlytalanságokat kiegyensúlyozzák. A bizottság a kollektív keresetek kérdését eh, én támogatom, hogy legyen, eh, eh, hogy, hogy javasoljon ezzel kapcsolatban egy külön irányelvet, de úgy gondolom, hogy fontos bizonyos részeit itt is bele, ide is belevenni, hiszen a tagállamok között nagyon-nagyon nagyok a különbségek az eljárások között és a tagállamok ezt kihasználják annak érdekében, hogy a kis méretű kereseteket összevonják. Német országban egy ilyen minta eljárást indítottak a Telekommal kapcsolatban négy, néhány évvel ezelőtt, és itt láthattuk azt, hogy a kis összegű keresetek összevonása nem olyan könnyű, mint ahogy azt eredetileg feltételezzük, feltételeztük, ezért nagyon nehéz egy olyan rendszert megalakítani, amely az, a, a 27 tagállam kereseti rendszerét egyirányosítani és harmonizálni tudja. Szer, véleményem szerint tehát meg kell tartani a harmadik pontot, tehát a bizottság a kollektív keresetet meghagyja a tagállamok kompetenciájában, ugyanakkor javasol egy olyan átfogó irányelvet, amely horizontálisan fogja kezelni európai szinten ezt a kérdést. Ugyanakkor a, az engedékenységgel kapcsolatban először is az, az informátor vállalatnak kell ö, elsőbséget adni, és utána ö, biztosítani a többi jogát is. Ö, a dokumentumokat, amelyeket bemutatnak, benyújtanak, azokat mindenképpen védeni kell, csak így lehet biztosítani a megfelelő jogi eljárást, és mi érdekünk is az, hogy ezeket a dokumentumokat mindenképpen megvédjük. A hatos cikkben biztosítják azt, hogy ha valaki kéri, akkor külön dokumentumokat olyan méden meg lehessen védeni, hogy ezeket semmiképpen ne lehessen majd nyilvánossá tenni. Ezt már megpróbáltuk szintén harmonizálni, és az, az, arra az eredményre jutottunk, hogy ez képtelenség, illetve nagyon nagy nehéz, nehézségekbe ütközne. Az Európai Bíróság kijelentései alapján a bizottság azt nyilatkozta, hogy ezért lehet lehet ezt, meg lehet ezt tenni, csak egyet kell érteni az összes jogalkotónak ebben. Minden esetén úgy gondolom, hogy először is az, először minden kérvényt érték, értékeljenek, és akkor az összes dokumentumot, az ezzel összefüggő olyan dokumentumot kérjék be, amelyek egyrészt a károsultak érdekeit támasztják alá, másrészt pedig az engedékenységi programot támogatják, olyan, olyan dokumentumokról van szó, amelyeket önkéntesen nyújtottak be az a véleményem, hogy a kompromisszumot majd a bizottságban folytatott viták után fogjuk tudni kialakítani, de azt hiszem, hogy a hatos cikkel kapcsolatban már is van egy kompromisszum, hiszen úgy gondolom, hogy a bírónak kell felel felelősséget vállalni azért, hogy egy olyan eljárás, úgy folyjon az eljárás, hogy minden beadott dokumentumot komolyan értékelni lehessen, és akkor majd a bíró értékeli azt, hogy melyik dokumentumot milyen mértékben lehet védeni, és hogy mik azok, amik relevánsak a, a panasz szempontjából. Ez az irányelv, tehát csak az, a bírók eljárását szabályozza, és ez tehát nem ugyanaz, amit Sophie Intveld kolléga mondott, a, ugyanis az a fontos, hogy a bizottságnak legyen elsősorban betekintése a dokumentumokba, hiszen ők azok, akik a dokumentumokat aztán kezelik. Itt most arról van szó, hogy a panasz benyújtása után kerüljenek ezek a dokumentumok, tehát a magánjogi eljárásban kerüljenek ezek a dokumentumok nyilvánosságra hozatalra. De amíg ez az új úgy jog, jogalkotás nem szűnik meg, addig védeni kell ezeket a dokumentumokat. Egy másik kérdés az az áthárítás kérdése, tehát a panoszos, illetve a, az alperes saját maga felé utalhat olyan, olyan tényekre, amely szerint az, az ellátói lánc felé áthárította az ár növelés terhét. Amikor a közvetlen, illetve a közvetett átvevőt egyszerre kezeljük, akkor nem lehet az, hogy a különböző szereplőket ugyanannak az irányelvnek a rendelkezése alá foglaljuk. Tehát mind a két mind a két panaszosnak sikeresen kell tudni kártérítést igényelni. Szeretnénk, hogyha ö, ö, ott lenne ugyanakkor kártérítés, ahol valóban megtörtént a kár. Ö, a 12-es cikk ebben a formájában ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Preszedők Preszédó kolléga ezzel kapcsolatban egy érdekes módosítót nyújtott be, igaz, hogy arról most nem beszél, de minden esetre fontos számunkra az, hogy dupla kártérítés esetét mindenképpen elkerüljük. És Presszédo kolléga javaslatát most nem tudom még egészen pontosan megél, megítélni, hiszen az konkrét ügye eh, megítélésénél a bíró eh, képtelen az Európai Unióban folyó minden ügy, eh, ügyet ugyanúgy szemmel tartani, hiszen lehet, hogy valahol máshol folyik ugyanilyen eljárás ugyan ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A Az elévülési időkkel kapcsolatban, illetve más témokkal kapcsolatban, amikre most nem tudtunk kitérni, ezeket majd később fogjuk megtárgyalni. Minden esetre nagyon köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Ezeket minden, ezeknek mindegyikét át fogom alaposan gondolni. Preszédó úr által javaslatokat is át fogjuk gondolni, de egy olyan megoldást kell mindenre, mindezekre találni, amelyek praktikusak, amelyek a felhasználó, végfelhasználó érdeket is támogatják, de ugyanakkor a rendszer működését sem lassítják le. Úgyhogy ez az az egyet, egyensúly, amelyet végül is majd meg kell próbálnunk megteremtenünk annak érdekében, hogy sikeresen működjön az Európai Bizottság a kartellek leleplezése munkája során. Remélem, hogy a kollégáim is egyetértenek majd a mindenben. Köszönöm. Very much. Köszönöm. Mikor akarunk szavazni? December 15? Sajnos ezt el kell, szava, el kell halasztanunk, de mikorra? Az elnöki közleményekben van, mert azokat nem olvastam el, mivel nem voltak elegen a teremben. Tehát akkor menjünk vissza, térjünk vissza az elnöki közlendőkhöz. Itt van ezen a papírom. Nincsen új dátum. Nyilván ezt majd köröztetni fogjuk. Nincs új dátum. Nyilván ahhoz, ahhoz kell tartanunk magunkat, hogy a véleményünk elkészüljön mire a jogi bizottságnak arra szüksége lesz. Van egy kis időnk, most úgy gondoljuk, hogy január 27-e. Tehát ez egy eh, gyors hír volt, január 27-e lesz a valószínű határidő. Most pedig haladjunk tovább. Az utolsó napirendi pont ma a természeti és emberi eh, a természeti és emberokozta katasztrófák biztosítása. Szampó Terhó, a raportőr, az előbb láttam. Itt is van. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik módosítót nyújtottak be a jelentésemhez, konstruktív javító szándékú módosítókat. Ebben a vitában most nem fogok már a részletekbe bocsátkozni, de az elvekre kitérnék. Először is már az első eh, vita eh, során kiderült, hogy eh, egyet értünk abban, hogy az magas szintű EU harmonizációra nincs szükség ezen a területen, ugyanakkor a legjobb gyakorlatok egymással való megismertetése fontos lehet, hasznos lehet, valamint az egyéni felelősséget kell hangsúlyozni a moral hazard megakadályozása érdekében. Az emberi katasztrófák, az ember okozta katasztrófák, illetve a természeti katasztrófák két nagyon különböző, élesen elkülöníthető káresett típusok, ezeket el is kell különíteni. Én el tudom fogadni azokat a módosítókat, amelyek a gondosságra, a biztossági szabályokra, illetve további példák hozatalára vonatkoznak. Itt most a az 50-es és 63-as módosítókra gondolok különben, különösen. E, néhány módosítót ellenzek, mert csak ismétlik azt, ami már benne van az anyagban. Emellett e, egy megoldás nem húzható rá minden változatra, éppen ezért a harmonizációra vonatkozó módosítókat nem támogatom. Egyes módosítók esetében nem értettem a célt, lehet, hogy a fordítás miatt Éppen ezért szeretnék eh, további felvilágosítással élni a következő módosítókkal kapcsolatban, illetve kérni egyes Langen, 12-es Beszet és 34-es Tuvasz kollégák módosítói. Kompromisszumos módosítókat már készítettem, ezt az árnyék előadók megkapták. Én most az önök véleményét szeretném megismerni. Köszönöm, néppárt részéről Vernán. Werner Langen következik. an den Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Azt hiszem, hogy a módosítók száma is látja, mutatja, hogy jó jelentésről van szó, és hogy közösen nagyon jó irányba tudjuk majd mozdítani. Az említett kompromisszumokat viszont sajnos nem láttam, nem tudom, mikor küldték el ezeket, mert ezeket még nem láttam de hát majd megnézem őket, nem probléma, hogyha nem láttam még, hiszen van még elég időnk. Azt hiszem, hogy a bizottság jó célt tűr, tűz ki, tehát az károk megelőzése, a tájékoztatás és megelőzés eszközében, a eszközével, különösen a nagy áradások fényében, ahol épületek és vállalkozások szenvedtek nagyon nagy kárt, de az adófizetők ugyanúgy, és a biztosítási tarifákkal kapcsolatban az általános biztosítási összegek sokkal kevésbé pozitívak, mint a konkrétan. A bizottság azt javasolta, hogy az állami kártérítés csak a ház az államok kártérítések magán jogi helyzetekre ne vonatkozzanak, ezt el kellene kerülnünk. Azt hiszem, hogy a felelősségvállalás, személyes felelősségvállalás az, ami nagyon fontos, ezt mindenképpen támogatnunk kell. és a megismétlődő kártérítésekkel kapcsolatban is meg lehet, jelentkezhetnek majd problémák. Minden esetre, esetre az a számú módosító, amit kb. 60-60, ez valóban azt mutatja, hogy a megoldás, az egyetértés lehetőség, lehetséges lesz Remélem tehát, hogy ez a jó jelentés majd az Európai Néppár támogatásával jó szövegé fog tudni válni, és jó minőségű szöveget képez majd. Elnök Antolin. Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék szólni Merni Mészi kolléga nevében, aki most nem tud itt lenni. De megkért, hogy közvetítsem háláját az előadónak, és mindenkinek, aki hozzájárult ennek a jelentésnek az összeállításához. A benyújtott módosítók jó folytatásai az eddigi megbeszéléseknek ebben a szakbizottságban véleménye szerint. És azt is mondta, hogy nem lesz probléma a kompromisszumok kialakításában. megkérdőjelezik a közös európai szintű politika kialakításának szükségességét a módosítók, de a tájékoztatás szempontjából nagyon fontos szerepet kaphat egy ilyen politika, vagyis hogy a kockázatokról és a biztosításokról kölcsönösen információt szerethessenek a felek. Nagyon fontos, hogy adatok álljanak rendelkezésre a témával kapcsolatosan, különbözően olyan tagállamok számára, amelyeknek nincsenek meg az erőforrásaik. A módosítók foglalkoznak azzal is, hogy az állampolgárok hogyan alakíthatnak ki ilyen biztosításokat, illetve hogyan szerezhetnek be ilyen biztosításokat, és hogy a tagállamoknak a jövőben mit kell tenniük a jogszabályok alkalmazásának biztosítása érdekében. Illetve a kolléga támogatja ezen a területen az együttműködés és a megelőzés politikáját, végül pedig meggyőződése, hogy nem lesz nagy nehézség a kompromisszumok kialakításában, és minden esetre pozitív eredményekre számít. Thank you very much. Uh, now for the LD. Köszönöm. Most pedig az ALDE nevében Niels következik. Köszönöm. Frakcióm részéről nem túl sok hozzáfűzni való van ehhez a jelentéshez. Szerintünk a jelentés kiegyensúlyozott, ugyanazok a zaggályok fogalmazódtak meg bennem, mint másokban, két módosítót nyújtottam be. Korábban már feltettem a kérdést, miért ugyanabban a dokumentumban foglalkozunk a természeti katasztrófákkal és az ember által okozott katasztrófákkal, ráadásul eh, a harmadik kategóriára is szükség lehet. E, akár az Európai Bizottság által e, előidézett katasztrófákról is lehetne irányelvet készíteni. Ami a természeti katasztrófákat illeti, és Terhó kollega erre kérdezett, ugye a természeti e, katasztrófáknál nincsen felelős, ha úgy tetszik, nincsen senki, akit felelősségre lehet vonni. Ugye ez az éles elkülönülési vonal a kétféle katasztrófa között. A másik dolog, amit módosítóval próbáltam tisztázni, hogy a bizottság egyik főigazgatósága ugyan tudjon már arról, hogy mit csinál a másik főigazgatóság, csak úgy, mint ahogy az egyik bizottságnak itt tudnia kell arról, mit csinál a másik bizottság. Mert Eh, a nukleáris felelősségről szóló irányelven is dolgozik a bizottság, csak úgy, mint a természeti eh, eh, katasztrófákról is készül egy irányelv tervezet. Nincs értelme megkettőzni, megtriplázni mindazt, ami már szerepel jelentésekben, irányelvekben, stb. Ez, ez, ez lenne a meglátásom, de én azt gondolom, hogy jó végeredményt kaphatunk itt, nyilván leszámítva az Európai Bizottság által okozott katasztrófákat. Köszönöm. Most pedig a zöldek részéről. Most éppen saját nevében beszél. Igen, most valóban először saját nevemben tudok megfoglalni, mondja, megszólalni, mondja Beszet úr. Teró úrnak köszönöm a javaslatát kompromisszumokat küldött, és ezek elfogadhatónak tűnnek, de ugyanakkor elégtelenek is. Mert Teró úrral egyetértünk abban, hogy vannak bizonyos problémák, amiket meg kell oldanunk. Ezek a módosítók semmilyen európai ambíciót nem tükröznek. Nem engedik meg ezek a módosítók, hogy európai harmonizáció jöhessen létre a katasztrófa elhárítás, illetve a biztosítás területén. Ellenkezőleg úgy gondoljuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy további konvergenciára van szükség a polgári védelem, illetve a kockázatok elleni fellépés e területén. Ezért is nyújtottunk be olyan módosítókat, amilyeneket benyújtottunk, és itt akkor most utalnék is ezekre. A biztosítási penetrációnak meg kell felelnie a kockázatnak, illetve az emberi tevékenységgel kapcsolatos kockázatok határon átnyúlóak, csak úgy, mint a természeti katasztrófák koncentrációja. Láttuk ezt a Duna esetében is. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a válasz is határon átnyúló kell, hogy legyen. Egy másik dolog az az, hogy európai harmonizációra van szükség. A szerződés a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás területén. Erre szükség van, és itt szükség van európai fellépésre, szükség van európai adatbázisra, amelyek tartalmazzák a kockázatokat, mégpedig egy interaktív adatbázisra van szükség. Emellett a nemzeti hatóságok is biztosítsanak megfelelő információkat a fogyasztók felé. 12-es módosító, ugye, amiről itt említés történt, ez, erről ezt nem értette a raportőr, nem akarom itt el, elolvasni újra, de ez a módosító mindössze azt jelenti, hogy az emberi, illetve a természeti katasztrófák közti határvonal elmosódik, egyre inkább összemosódnak, mert a mi tevékenységünk vezet természeti katasztrófákra, mivel befolyásoljuk az ökológiai rendszereket, és ezzel katasztrófákat okozunk, idézünk elő, illetve globális változásokat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen az ECR részéről Ashley. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet szeretnék mondani az előadónak is a témában folytatott munkájáért. Az eredeti jelentés és már nagyon jól megfogalmazott volt, és az elhangzottakkal ellentétben én nem gondolom, hogy erős európai szintű fellépésre volna szükség ezen a területen. Támogatom a módosítók többségét, a legtöbbet kiegyensúlyozottnak tartom. Úgy gondolom, hogy a természet és az ember okozta katasztrófákat elkülönülten kell kezelni Európai Uniós szinten a harmonizált kezelése ezeknek a katasztrófáknak szerintem nem szolgálja a kitűzött célt. Tagállami és regionális szinten is megfogalmaz intézkedéseket a szöveges üdvözlöm, hiszen elsősorban a nemzeti hatóságok ismerik az ország specifikus kockázatokat, illetve ők tudják befolyásolni az állampolgárok viselkedését. Elismeri a jelentés, és ez pozitív, hogy nincsen mindenkire egyaránt alkalmazható megoldás. Egy kicsit aggaszt az egyik módosító megfogalmazása, amely toxikus biztosítási termékekről beszélt. Szerintem ez meglehetősen sértő. Nem tudom, hogy az előadó a kompromisszumban ezt szerepeltetni szeretné minden esetre úgy gondolom, hogy az eredeti javaslat jó volt, a legtöbb módosító támogatható, és javítani fogják az eredeti szövegnek a színvonalát. Köszönöm. Köszönöm szépen, és úgy látom, hogy a GUE részéről nincs itt senki. Werner itt van, és szólni is szeretne. Valamit elfelejtettem elmondani. Az egyes módosítom angolul az egyik alkalmazottam látta, hogy nem helyes. Németül azt mondtam, hogy európai szintű fellépés szükségessége mindenképpen illetve csak úgy, csak-csak ahol szükséges. Angolul pedig a különösen szükséges fordítás szerepel, tehát e, itt pont az ellenkező értel, értelmű szó jelent meg, a legfeljebb helyett a különösen, különösképpen szerepel az angol változatban, ezért szerettem volna fölhívni a figyelmet. Vincent. Értem, hogy ön szerint inkább a passively, mint az in particular kifejezést kellene használni, hiszen inkább egy lehetőségről beszélünk, mint egy kiemelt speciális esetről ezt lejegyzem minden esetre. Ez az ön egyes módosítója, vagy az eredeti egyes módosító? Az első lángem módosító minden esetre. Kérem még esetleg valaki szót, úgy látom, hogy nem. Ebben az esetben Szamponak ismét megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Köszönöm mindenkinek hogy hozzájárultak ehhez a vitához, és hogy pontosították az álláspontjukat. Nagyon várom az árnyék előadói találkozót, ez azt hiszem jövő héten lesz, legalábbis ebben reménykedem. Mindig is az volt a célom ezzel a jelentéssel, és most is az, hogy rövid legyen ez a szöveg, de pontosan megfogalmazza a parlament álláspontját, és egyértelműen válaszoljon a bizottság megkeresésére, és én most azt látom, hogy bízhatunk benne, hogy ilyen jelentést tudunk készíteni. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallom, hogy ilyen jól haladunk. A szavazás terveink szerint december 17-én lesz a szakbizottságban. Úgyhogy a februári első plenáris elé kerülhet majd a téma. Egyelőre így tervezzük az ütemezést. Ennyit már a holnap délelőtt eszmecserére kerül sor az OECD főtitkárával, Angel Guria úrral. Ez eh, nagyon érdekes esemény lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenki időben érkezik, és eh, nagyszerű eszmecserének lehetünk majd a részesei. Jó napot kívánok, viszont látásra holnap!